Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous commençons nos travaux. Üdvözlöm Önöket! Megkezdjük az ülésünket. Ma olyan teremben találkozunk, amelyet általában az egyeztetéseknek tartanak fenn, és ennek az a következménye, hogy a Költségvetési Bizottság elnöke nem ül magasabban, mint a többi jelenlévő képviselő, és nincs itt óra sem, fali óra sem a teremben, úgyhogy nem tudjuk, hogy hány óra van, sajnos, ahhoz, hogy a szokásos körülmények között dolgozunk. Látták önök a napirend tervezettel. Azt javaslom, hogy a, a ketteshez, az egyebek napirendi ponthoz, egy újabb pontot fűzünk a humanitárius segítség Szíria számára témát fűzük ehhez hozzá, elmondanánk, hogy miről is van szó, és az AFET elnöke kért fel engem arra, hogy szóljak erről a témáról, és ezt a munkálataink vége felé fogjuk megtenni, 19-es pont. Hogyha nincsen több megjegyzés, akkor úgy veszem, hogy a napi rendet elfogadtuk kettes pont az elnök közleményei. Ezek a Kobo Newsban benne foglaltatnak, nem térek rájuk vissza. Hármas pont, a az április 24-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása szokás szerint, hogyha nincs megjegyzés a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan az ülésünk végéig, akkor ezt elfogadatnak tekintjük. Most pedig azonnal áttérhetünk a négyes, ötös, hatos, kilences és tízes napi rendi pontokra, amelyek a jelenlegi helyzetet mutatják be, State of Play, hogyan is állnak munkálataink a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, és a pótköltségvetéssel, vagyis költségvetés módosítással kapcsolatosan 2013 vonatkozásában egy gyors áttekintést adok, amelyet a különböző előadóink kiegészítenek, vagy megjegyzéseket fűznek hozzá. Mindenki tudja, hogy az Európai Parlament március 13-i állásfoglalásában, amelyet egyébként többször megismételt a parlament elnöke révén nyilvánosan és egyéb alkalmakkor, valamint a saját előadóink is megismételték ezt, mégpedig az, hogy számunkra a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos megegyezés az MFF-re vonatkozóan kapcsolódik, de egyébként ez a az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások következtetéseitől is függ. Tehát számunkra a plusz, a 2013-ra vonatkozó plusz kifizetési előirányzatokra is vonatkozik mindez, és ez utóbbival kapcsolatosan két témát kell megemlíteni. Az egyik az egyes költségvetés módosítás Horvátország Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos kiadások és Horvátországgal kapcsolatos politika megvalósítás. Másrészt pedig a kettes költségvetés módosítás, amelyre 10, 11 milliárd 200 milliót javasol az Európai Bizottság, és itt a cél az, hogy a 2012-es fennmaradt kifizetéseket teljesítsük, valamint a 2013-as igényekre is felhasználjuk ezt, hiszen ez igen jelentős időszak a 7 éves periódus viszonylatában. Nagyon sok kétoldalú kapcsolatot teremtettünk, és el kell azt is ismerni, hogy a tanács és az ír elnökség milyen nehezen fogadta el azt, hogy a 2013-as kifizetések és a 2014-2020-as MFF között kapcsolat van, kénytelenek voltunk egy mini csúcshoz fordulni, az EU működésével kapcsolatos szerződés 324-es cikke értelmében tettük ezt meg, és a múlt héten az Európai Bizottság elnökének meghívására Schulz elnök és jó magam, az ír miniszterelnök és Gilmore miniszter találkozót tartottunk azért, hogy kompromisszumot találjunk és elindítsuk a párhuzamos tárgyalásokat a két témáról. Ezt a kompromisszumot a múlt héten megtaláltuk. Ez előirányozza, egyébként megkapták ennek írásos beszámolóját, ez azt irányozza elő, hogy a tanács azért, hogy megmutassa, hogy megértette a parlament gondjait, és hogy az ír elnökség osztja ezeket az aggodalmakat. A tanács készen áll arra, hogy megadja a szükséges pénzügyi eszközöket, a 2013-ra vonatkozó kifizetéseket biztosítsa, akkor, hogyha ez két részletben történik. Egy első részlet 7 milliárd 3 lenne, a többi az összegnek pedig később lenne teljesítve. A második részlettel kapcsolatos megállapodás az MFF-fel kapcsolatos megállapodással párhuzamosan jönne létre. És ebben a szellemben a következő naptól fogva a Költségvetési Bizottság elfogadott egy politikai jellegű állásfoglalás keretében egy elfogadta a kettes számú költségvetés módosítást valamint az egyes költségvetés módosítást, tehát ahhoz hasonlóan a kettes állásfoglalás, kettesre vonatkozó állásfoglalásába belevettük azt is, hogy mi beleegyezünk abba, hogy két részletben legyen ez kifizetve, hogyha az MFF kapcsolatos megállapodás megszületéséig megtörténik ez a két rész, ennek a két részletnek a kifizetése. A parlament prioritását pedig figyelembe fogják venni, és ez a bizottság prioritását is jelenti, és nem csak a tanács prioritását veszik majd ekkor figyelembe. Hétfőn, múlt hétfőn megtartottuk az első trialógusunkat az MFF-ről. Ez az ülés részletben rövid volt, mert az ír elnökséget lefoglalták technikai problémák, vagyis késtek közlekedési nehézségek miatt, másfél órát késtek. A parlament delegációja és a mi előadóink viszont emlékeztetni tudták a többi résztvevőt arra, hogy mi is a parlament állásfoglalása azokról a pontokról, amelyek a tárgyalás témáját képezték, vagyis a rugalmasság, a félidős felülvizsgálat, a saját források, a költségvetés egységessége és a számok, a számadatok. Ezen utóbbi eh, pontra nagy hangsúlyt helyeztünk, mert néhány hete volt egy olyan irányzat, egy kicsit mindenütt tapasztalható volt ez a két másik intézményben, néha még a miénkben is, mely szerint a számok, kapcsolatosan az európai csúcs elmondta, hogy ezek most már kőbe vésett számok. De nem, nem, mindenről lehet tárgyalni. Ez nem azt jelenti, hogy a parlament eh, háborút fog eh, indítani mindennel kapcsolatosan, de a március 13-i állásfoglalással kapcsolatosan, és ami a négyes bekezdést illeti az ott szereplő számadatokra, hogyha jól emlékszem rá, akkor a parlament két dolgot mondott el. Két számadat kategória van. A globális plafonok, a kifizetési előirányzatok és az elosztás kategóriák és költségvetési sorok között, ezeknek lehetséges kihatásai vannak a tagállamok közti megoszlásra vonatkozóan. De itt a megosztást illetően vannak olyan elemek, amelyek nem a Költségvetési Bizottság tárgyalásaitól függnek, vagy jogkörétől, hanem attól, hogy milyen rendeletek vannak érvényben, például a mezőgazdasági, kohéziós, kutatási, stb. politikákra vonatkozóan. Ezek költséges szakpolitikák, és lehetséges, hogy azon parlamenti képződmények, testületek, amelyek eh, a szakpolitikák tartalmáról és a rendeletekről tárgyalnak, más eh, megosztási kritériumokat fognak javasolni, mint eh, ahogy azt a tanács javasolta és éppen ezért szándékunkban áll az, hogy a számadatokkal, számokkal kapcsolatos témákat is belevegyünk a tárgyalásokba. Ezt elmondtuk, és a tanácsnak, az ír elnökségnek átadtunk egy rendelettervezetet az MFF-ről. És egy intézményközi megállapodás tervezetet, amely a parlament álláspontjának felel meg. Ezt a szöveget az előadóink dolgozták ki, ez az ő felelősségük volt, és ezt egy évvel, egy órával korábban elküldték önöknek, mint ahogy azt mi átadtuk az évelnökségnek és a tanácsnak. Majd pedig egy második ülésről is szó van, május 28-án a trialógus keretében, de mivel az idő sürget bennünket, hiszen a három intézmény közös célja az, hogy minél messzebbre jussunk el az ír elnökség alatt, vagyis június végéig, és ha lehetséges, egy végső megállapodás jöjjön létre az ír elnökség végére, vagy legalábbis nyára, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy fel kell gyorsítani a munkálatok ütemét, és nem pedig lelassítani. A munkálatok későn kezdődtek az ismert okoknál fogva, és az előadók kifejezték készségüket arra, hogy bármikor, a jövő héten bármely napon Strasbourgban találkozzanak tanácsbeli partnereikkel és az Európai Bizottság beli partnereikkel. A tanács részéről ezek az előkészítő ülések olyan szintűek lesznek, amelyek technikai jellegűek, vagyis tisztviselők vesznek rajta részt. A parlament részéről is, miután a kontaktcsoport tegnap reggel összeült, úgy találtuk, és ezt Gilmore miniszternek már jeleztem, ő ezt megértette és elfogadta, hogy ezeket az előkészítő munkálatokat politikai szinten kell tartani. Nálunk ez azt jelenti, hogy az előadók szintjén. Természetesen a tanácsban és a bizottságban kell most, hogy kijelöljék saját eh, képviselőjüket, akiknek eh, politikai mandátumok lesz, és politikai véleménycserét tudnak folytatni a mi előadóinkkal. De a mi részünkről nagyra értékeljük és bízunk, bízunk a titkárságunkban és az összes adminisztratív munkatársunkban is. De az említett pontokat illetően, ezek igen politikai jellegű pontok, és ezek technikai átfordítása igen komplex kérdés. Itt számítunk a munkatársainkra, de itt politikai választásokkal kell élni, és ez az előadók feladata lesz. Ebben az alapban állapodtunk meg. Ezzel kapcsolatosan itt bizony szerdán tegnap előtt megállapítottuk, hogy itt vannak gondok, mert az ECOFIN megkapta a kettes számú költségvetés módosítást, és a pénzügyminiszterek nem vették figyelembe egyáltalán azt, amiben mi megállapítottunk a 324-es cikk értelmében, a múlt héten tartott csúcsot illetően. Vagyis az, hogy a további kifizetési előirányzatokat két részben fogják meghatározni. Először 7 milliárd háromba az első részletet, a második részletet pedig ennek az összegét majd később fogják meghatározni. A tanács még nem határozta el a 11,2-t, de az MFF aláírásakor ezt a második részletet meg kell határozni ennek összegét. Vagyis mit jelent ez a pénzügyminiszterek számára? Egyetértünk a 2013-as kifizetési előirányzatokkal, és azzal is, hogy legalább 7,3 milliárd kellene, vagy egy kicsit több, egyetértünk azzal, hogy a 7,3-at megadjuk, akkor, amikor az MFF-et le, aláírják. És hogyha vannak plusz igények, akkor ezt majd októberben megvizsgáljuk. Ez nem ugyanazt jelenti, egyrészt 7, 7 milliárd 3 ahhoz, hogy az MFF tárgyalásokat elkezdjék, ez azt jelenti, hogy 7,7 milliárd 3-ra van szükség akkor is, amikor ezt befejezzük, vagy ahogy ahhoz, hogy ezt befejezzük. De ez nem ugyanazt jelenti, sőt, éppen ellentétes dolgokról van szó. Azt határozzuk el a kontaktcsoportban, hogy nem leszünk negatívak, de naivak sem. És így folytatni fogjuk az MFF tárgyalásokat azon módozatok szerint, amelyeket az előbb jeleztem. Sok non-stop ülés az előadók szintjén, a többi intézménybeli társaikkal, partnereikkel, és május 28-án ezeket az üléseket egy trialógus formájában május 28-án összefoglaljuk, majd pedig júniusban még legalább két, de lehet, hogy három trialógusra lesz szükség, ezt majd megmondják az előadók. Ugyanakkor elmondtam tegnap este a telefonban Gilmore miniszternek, egyébként írásban is ezt meg fogom neki erősíteni ma, már kidolgoztam egy levelet Schulz elnökkel együtt. Ezt ma küldjük el, természetesen mindenki kap ebből egy példányt. És ebben emlékeztetjük őt arra, hogy ami a 2013-as kifizetési előirányzatokat illeti, a parlament számára ez színek van on feltétele annak, hogy az MFF-fel kapcsolatos egyetértést megadja, és figyelembe véve, ami az Ecofinon történt, ez ellentétes azzal, ami megszületett, vagyis a kompromisszummal, melyet az ír miniszterelnökkel és az ír, az általános ügyek tanácsának ír elnökével kötöttünk meg a múlt héten. És ezt el kell mondani, mert a, itt van az elnökség is az ülésünkön. Éppen ezért arra van szükség, hogy az ír elnökség eldöntse, mit akar az MFF szerz, megállapodást a írelnökség alatt írják alá, és hogyha az, e, vagy pedig ezt el akarja október 15-re halasztani. Leghamarabb október 15-re, és természetesen ehhez arra van szükség, hogy az MFF tartalmával egyetértsünk. Ezen feltételek mellett kötelezzük el magunkat az MFF-el és a kifizetésekkel kapcsolatos tárgyalásokat illetően. Itt van az egyes költségvetés módosítás, amely még sajátos problémákat vetett fel. Ezzel a ponttal kapcsolatosan kérdezem, hogy az előadók kívánnak-e kommentárokat fűzni az én előterjesztésemhez, bevezetésemhez? Nem. Jean-Luc sem, Reimer sem, Anne sem. Látják, hogy ez a sztálini rendszer hogyan működik az, amikor az elnök beszél, akkor az előadók hallgatnak. Ugye mindannyian megértették, hogy igen, figyelemre véltó csoportmunka van közöttünk, az előadók, a munkatársak között, és kitűnő egyetértés uralkodik Schulz elnökkel is, Duranszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen ezt a jelentést voltak már ezzel kapcsolatban visszhangok is. Szerettem volna rámutatni arra, ahogyan ön is tette, de itt mégiscsak kiemelném azt a tényt, hogy a tanács részéről azt hiszem, hogy még hogyha tovább, tovább is dolgoznunk kell, mégiscsak egy nehezen elfogadható attitűd alakult ki, miszerint a mi előfeltételeinket ők magukévá kívánják tenni. Szerintem egy kicsit felfújtuk ezt az ügyet. Természetesen miután a tanács képviselője itt is van, ezért kimondom előtte, hogy ez a fajta munkamódszer azért rossz hozzáállásról tesz tanúbizonságot, és akadályozza a világos és nyílt tárgyalások lefolytatását. Tehát ezek szerint a tanács nem szeretné ezt. Ezt nagyon, ez egy nagyon fontos kérdés, amikor velük tárgyalunk. A 7.3, tehát általában az összegek, hát ugye itt valójában 7,2-ről van szó, de igazából ugye ez egy első rész, a második részt majd meglátjuk, az lehet, hogy 11,2 lesz, de ez még egyébként nem fogja tudni lefedni azt a deficitet, amelyet nagyon nagy valószínűséggel meg fogunk kapni. Már csak azért is, mert nagyon sok kifizetetlen számla van, és 2,10 milliárdról van szó. Harmadik kérdés. Nagyon sok trialógusra lesz még szükség, vagy önöknek lesz erre szüksége, de ezzel kapcsolatban nem gondolom, hogy jó lenne az, hogyha elsietnénk a dolgokat, ez rossz tanácsadó, a sietség rossz tanácsadó lenne, tehát időre van szükségünk, és el is kell ezt mondani a tanácsnak, hogy mi erre készen állunk, mert fontos az számunkra, hogy végig gondoljuk a helyzetet, mielőtt a tanácssal újabb tárgyalási fordulóba bocsátkozunk. Tehát szerintem elég aggasztó a helyzet, ugyanakkor látni kell, hogy a következő hetekben milyen munkafeltételek mentén kell majd dolgoznunk. Elnök, köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek az érzéseiddel. Más megjegyzések esetleg ezzel kapcsolatban? Igen, Salvador Garrigáé a szó. De csak a szomszédjával beszél. Nos, köszönöm szépen, elnök úr. Egész egyszerűen azt szerettem volna elmondani, hogy egyetértünk azzal a prezentációval, amelyet ön ö, megtett. Szerettük volna azt hangsúlyozni, amit már korábban is elmondtunk, Mi nem marslakók vagyunk, és a miniszterek pedig nem Vénusz bolygó lakói, nem. Tulajdonképpen mindenki valamilyen tagállamban, valamilyen állambanból érkezik, tehát egyrésztről a fiskális konszolidációt, a megszorító csomagokat kell folytatni, másrésztről pedig nekünk európai parlamenti képviselőként a közösségi költségvetés folyamatosságát kell garantálnunk a következő 7 év során 28 tagállam számára. ezen kívül nekem nem tetszik az a fajta verbális dinamika, ez a fajta öm, egymás, tehát ez a fajta szekértábor gondolat, ők és mi. Nem, közösen kell gondolkodnunk, közös célokat kell ö, kidolgoznunk a három elnökséggel együtt. Arra van tehát szükség, hogy a kiegészítő költségvetést, amelyet az Európai Bizottság kidolgozott, el tudjuk fogadni. Sajnos az ECOFIN kijelentései nem elégségesek, ugyanis nagyon sokat dolgoztunk már, tudjuk mindannyian, hogy mit jelent a tanácsban a miniszterek között a sok munka. Tehát végül is sikerült megegyezniük abban, hogy 7,3 milliárd lesz az összeg. De az ECOFIN azt nem mondta ki, hogy mi a kompromisszum tárgya. Tehát, hogy legalább a 2013-as kifizetéseket le tudjuk fedni. Márpedig az egyetlen elnökség, amely adatokkal szolgálhat, az a bizottság, és ők 11,2 milliárdról beszélnek 2013-ra. Tehát ez kell a kiindulási pontunk legyen. Tudom azt is, hogy vannak még itt, van egy kis mozgástér még a tárgyalásokban, és pont ezért kérjük öntől, elnök úr, és a jelentéstevőtől, Giovanni Láviától, aki még most nem érkezett meg, hogy ezen a héten ahol elképzelhető, hogy lesz még költségvetési tanácsülés, tehát hogy ezt a fajta ECOFIN bejelentést módosítsák, és vegyék figyelembe azt, hogy a 11,2 milliárd euróra van szükség az előirányzott kifizetéseknek való megfelelés érdekében. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd előrelépni a tanács részéről is, biztos, hogy más megközelítést tapasztalhatunk majd, és abban is biztos vagyok, hogy lesz tárgyalási mandátumunk az MFF-fel kapcsolatban, ez a jövő hétenre várható, és azután majd biztos, hogy sokkal gyorsabban tudunk haladni. Azonban a tanács egy általunk hangoztatott mondatot vett most szájára, tehát, hogy nem lehet addig globális megegyezésre jutni, amíg a különböző elemekben nem sikerült megállapodni. És azt hiszem, hogy ez június előtt nem várható. Bőge úr. Nagyon szépen köszönöm. Én úgy látom, hogy az eddigi parlamenti tapasztalataim alapján, az eddigi tárgyalási tapasztalataim alapján ez az, els, ez az első trilógus nagyon nagy csalódást okozó trilógus volt. Másrészt azonban nagyon fontos, hogy világosan tegyük a különböző kormányok számára, hogyha az Európai Tanács arra kérte a soros elnökséget, hogy mielőbb előbbre vigye a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, akkor ez nem történik meg elégséges mértékben. Annak ellenére, hogy mi készen álltunk az előrelépésre, arra, hogy közelítsünk a tanács felé, és a soros elnökségnek úgy tűnik, nem sikerült igazi mandátumot kidolgoznia a komoly tárgyalások megkezdéséhez velünk. Így tehát tulajdonképpen botrányos, ami az elmúlt hetekben történt. Mind az Európai Bizottság, mind pedig a soros elnökség nyilatkozatai alapján a közvéleményben az a kép alakulhatott ki, hogy a parlament hibája, hogy a dolgok nem haladnak előre. Mindkét intézményt óva inteném attól, hogy ezt megismételjék, meg különben kirobban a botrány, mi ugyanis nem engedjük, hogy minket állítsanak be bűnpakként Európában. Másodszorban, ha megnézzük, hogy a soros elnökség a tanácsnak milyen dokumentumokat továbbít a helyzet leírásával kapcsolatosan, illetve a tendőkkel kapcsolatosan, azt láthatjuk, hogy ott még mindig zajlik a vita, a négy kulcskérdésben de ezek nem az egyedüli nyitott kérdések, de ebben a négy kulcskérdésben tulajdonképpen nem alakult ki világos álláspont a tanácsban arról, hogy milyen alapon és milyen mozgástéren belül akarnak tárgyalni a parlamenttel. Kezdve a review és a post-electoral revision kérdésétől, egészen más ügyek egész során keresztül, Egyelőre még nagyon képlékeny az álláspont. A saját források területén nagyon nagy a visszafogottság, egyfajta ütemterv kérdésköre tekintetében még nem alakult ki álláspont arra vonatkozóan, hogy ez legyen kötelező vagy sem. Aztán, ami költségvetést illeti, úgy tűnik a tanács részéről itt egy kicsit nagyobb a nyitottság, mint kezdetben, és ami a rugalmasságot illeti, a tanács részéről az hallható, hogy az Európai Tanács megállapodásában már van egyfajta rugalmasság, és akkor felsorolják a különböző eszközöket, contingency margin, szolidaritási alap, globális alkalmazkodási alap, és így tovább. Mindeközben azonban megfeledkeznek arról, hogy ezek a számadatok messze alatta vannak az elvártnak. Láthatjuk tehát összességében, hogy a tanácsban és a folyó munka szintjén, szintjén az Európai Tanács engedményét, vagy az engedményekre való hajlandóságát a tanács most csökkenti, felpuhítja. Hát mi nem erre számítottunk, nem erről volt szó. És hogyha a továbbiakban arról van szó, azt halljuk, hogy fennállnak a parlamenttel való kapcsolattartás lehetőségei, hát ha már kapcsolattartásról van szó, mehetünk a Luxemburg térre, vagy elmehetünk a diszkóba is, hogyha így zajlanak a munkálatok, akár ezzel az erővel azt is csinálhatnánk oda is elmehetnénk, hogyha a tanács továbbra is így jár el, és minden felelősséget visszautasít, elhárít magától az eddigi késlekedés miatt, miközben kizárólag a tanács hibája ez, hiszen az elmúlt hónapok során nem volt képes az Európai Tanács által meghatározott elemeket a számok szintjén meghatározni, tényszerűen meghatározni, annak érdekében, hogy a parlamenttel való komoly tárgyalások megkezdődhessenek, és hogy ezáltal a közös munka könnyebbé váljon. Úgy látom, hogy a tanács nem tett eleget a szerződésben lefektetett kötelezettségeinek mindmáig. Merci, Reimer. Köszönöm, Reimer. Kitűnően elmondta, Jutta Haug is tapsolt, úgyhogy ez már jó kritérium. Hozzáteszem, hogy a tanács, az ECOFIN tanács részéről, amely egyébként Ciprust igen komolyan támogatta, mégpedig azt javasolta, hogy a kis betéteseket adóztassák meg. És ezt egyhangulat tette meg. A az ECOFIN tanács felelősségével kapcsolatosan, csak annyit, hogy ez igen korlátozott. Kálfin képviselő szeretne kommentárokat fűzni. Ami a háromoldalú egyeztetést életi teljesen egyetértek önnel is Reimerrel. Úgy látom, hogy a tanács nem volt kész tárgyalni, kész volt meghallgatni bennünket, de nem, álltak, nem voltak hajlandók arra sem, hogy mielőbb újabb találkozóról egyezünk meg. Úgy tűnik, ők hátráltatják a tárgyalásokat, és ez sajnos nagyon nagy károkat okoz. Lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz azonban. Ez a kettes dabbal, a kettes költségvetés módosítás tervezettel függ össze. Nagyon zavaros számadatokról hallhattunk az elmúlt hónapok során, a bizottság részéről arról, hogy mi a várt deficit a költségvetésben. Kevesebb, mint 3 milliárdról indultunk, aztán 16 milliárdról beszéltek, aztán Lewandowski biztos úr a Költségvetési Szakbizottság előtt azt mondta, hogy talán 18 milliárdos összeggel kell számolni, aztán a bizottság 11 milliárdos dabot javasolt, és Most pedig az ECOFIN következtetésekben azt hallhattuk, hogy a bizottság szintén beleegyezett a 7,6 milliárdba. Tehát a kérdés az, hogy a bizottság mikor fogja leállítani a kifizetéseket ebben az évben. Tavaly októberben állította le mi a bizottság álláspontja most? Mi a szándéka? Én ugyanis úgy látom, hogy az ECOFIN tanács ö, következtetései teljesen elfogadhatatlanok, hiszen a tanácsnak kötelezettsége, hogy a hozzájárulásokat megnövelje, hogy a bizottság ki tudja fizetni a nyitott számlákat, és ezt nem tehetik a parlament kötelezettségévé, felelősségévé. Hogyha el akarjuk indítani a következő éves pénzügyi keretet, akkor tisztázni kell az előző időszak számláit, de hogyha ez nem történik meg, akkor a tanács nem mondhatja azt, hogy a parlament hátráltatja ezt a folyamatot. Érdekelne tehát összességében, hogy az Európai Bizottság mit gondol, és egy világos választ várok. Mi az a időpont, mi ez a határidő, amikor az Európai Bizottságnak már nem lesznek forrásai, hogy kifizetse a nyitott számlákat, ha csak nem lesz költségvetés módosítás. Lő. Igen. A főigazgatót üdvözlöm, aki iváló kérdésére kíván majd válaszolni, de először Görának adom meg a szót. Köszönöm szépen, csak kiegészíteném, amit Iváiló mondott, és az Európai Bizottsághoz intézett kérdését is kielégített, kiegészíteném. A svéd pénzügyminiszterrel kapcsolat, készített interjút olvastam tegnap, és azt mondta, hogy kb. két milliárd euróra van közvetlenül szükségünk. Nem tudom, hogy honnan vette ezeket a számokat. Hogyan beszélhető két milliárdos összegről? Csak érdekelne, hogy az Európai Bizottságban van-e valaki, aki meg tudja magyarázni, hogy honnan jön ez a két milliárdos összeg. Ugyanis a mi számadataink szerint, a mi számadataink nem erről szólnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Zsuan Zsuan az úrnak, de előtte még lenne egy kérdésem, illetve egy megjegyzésem. A kérdés. Egész egyszerűen nem értem, hogy az Európai Bizottság miért nem olvassa el azokat az érveket, amelyeket mi magunk, én is, megfogalmazunk a költségvetési miniszterek vagy a pénzügyminiszterek felé, akkor, amikor az adatokat cáfolják, nem fogadják el, nos, hát ebben az esetben ez helyes lenne, hogyha az érveket hoznák fel, és ezt el is mondtam egyébként az ír elnökségnek, kik maguk ahhoz, hogy az Európai Bizottság által beterjesztett összegeket kétségbe vonják. Hiszen az írországi összegekre vonatkozóan az ír pénzügyminiszter kompetens, a francia pénzügyminiszter a franciaországi összegek vonatkozásában kompetens, de a többi ország vonatkozásában nem. Hogyha egyszer az Európai Bizottság azt mondja, hogy más összegekkel szolgál, mint mondjuk arról, ahogy a francia miniszter tud, akkor rendben van, akkor érthető, hogy miért vonja ezt kétségbe, de a francia pénzügyminiszter miért vonja kétségbe az olasz vagy portugál adatokat, amelyeket egyébként az Európai Bizottság szolgáltat. Ezt egész egyszerűen nem értem. A bizottság miért nem mondja ezt ki hangosan, mindenki előtt? Mert ezzel a költségvetési ö, tanács arra lenne kényszerítve, hogy más kérdésekről folytasson vitát, és az igazi problémákra irányítsa rá a figyelmet. A megjegyzésem pedig a következő lenne. Két teljesen különböző természetű problémával állunk szembe. Egyrészt van itt egy kincstári probléma, és ott van a másik oldalon a költségvetési probléma. Májusban vagyunk, világos az, hogy az Európai Bizottság, Jean-Jean úr, talán majd ezt kiegészíti, vagy ellentmond nekem, de én szerintem májusban az Európai Bizottságnak még nincsenek ö, ö, kincstár cashflow, cashflow problémái. De amennyiben a kifizetési előirányzatokat nem emelik a következő hetek vagy hónapok során, nagy mértékben, akkor azért itt nagy költségvetési probléma lesz, olyan jellegű, mint amilyennel a múlt év végén találkoztunk, de ez is elképzelhető, hogy most ez sokkal komolyabban fog jelentkezni, tehát hogy az év végére egész egyszerűen nem lesznek meg azok a likviditási feltételek, amelyekkel a 2013-as évi kötelezettségeinknek meg tudunk felelni. Hasonlóképpen a 2012-es helyzethez a pénzügyminiszterek, például a svéd pénzügyminiszter azt mondja, hogy két milliárd elég. Hát ő összekeveri a likviditási problémákat a költségvetési problémákkal. De hogyha csak az egyik problémát kezeljük, akkor az év végére a másik területen hatalmas probléma fog jelentkezni. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte a kolléga, vagy sem. Merci, président. Köszönöm szépen. Nagyon világosan szeretnék fogalmazni. A bizottság egy javaslatot tett, 11,2 milliárdról szól ez a pótköltségvetési javaslat. Ezt többször is elmondta, és mindig is tartotta magát ehhez a 11,2 milliárdos összeghez. De most az, hogy ez nagyjából megfelel annak az összegnek, amely a plafon és a kifizetési előirányzatok környékén mozog, látom, ez, ez csak egy véletlen. Nagyon sokan mosolyognak, de azért általános értelemben azt elmondhatjuk, hogy itt 6 milliárdról van szó, tehát ez pontosan annyi, mint amennyiről beszéltünk. Úgyhogy gyakorlatilag ma statisztikai, matematikai értelemben ez egy véletlennek köszönhető, de hát ez az igazság. 2,2 milliárd a bizottság részéről a meghatározott összeg, ebből nem vagyunk hajlandóak engedni. Ezt érvekkel alátámasztottuk, és egész egyszerűen semmilyen oka nincs annak, hogy megváltoztassuk ezt az összeget. Hogyan is néz ki most a helyzet a költségvetési oldalról? A kifizetési irányzatok változnak az időben. Már most kiszáradtunk, azon kifizetési előirányzatok tekintetébe, amelyek a korábbi pénzügyi keretre vonatkozó programokat finanszírozták. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a fajta kifizetési előirányzatokkal operálnak bizonyos miniszterek. Legalábbis én így értem a helyzetet. De a valóság az az, hogy azért itt vannak más költségvetési sorok is, például az A, A, A, B ö, fejezetek. Most ezek tekintetében a következő hetek során minden bizonyal kialakul majd az a helyzet, amikor már nem lesz pénz a kasszában, a kifizetési előirányzatok kiszáradnak. Éppen ezért a bizottság részéről mi azt szeretnénk, hogyha ez az első fázis, a 7,3 milliárd minél hamarabb megszavazásra kerülne, annak érdekében, hogy legyen pénz a kasszában, és más, másik oldalról pedig, hogy ö, tudjuk folytatni a munkát, és le tudjuk hívni ezeket a pénzeket. Ami a likviditást illeti, ezzel kapcsolatban a következő helyzet az év elején, kettő tizenkettedeket állapítunk meg a mezőgazdaságban a közvetlen kifizetések területére. Nos, a klasszikus séma alapján aztán progresszív módon ezt az előleget csökkentjük a tavasz folyamán és annak érdekében, hogy aztán éves szinten egy 12-es átlagot tudjunk elérni. Tehát március-április körül lehívjuk azokat az összegeket, amelyek a korábban előirányzott vagy kifizetett összegeket kiegyenlítik. De idén teljesen más a helyzet. Már május 16-a van, a mai napon még mindig kettő hónapos öm, kifizetéseink vannak. Ez azt jelenti, hogy az év végére 7-12-et fogjuk elérni a kifizetéseknek, a likviditásnak, azért, mert meg kellett a tavalyi évi kifizetési előirányzatokat át kellett csoportosítani erre az évre. Tehát valóban egy oldalról ott van a likviditás, a cashflow problémája, és nagyon kevés eszköz áll a kezünkben rendelkezésre a kifizetések tekintetében, tehát nagyon restriktív a helyzet. A hónap végére nagy valószínűséggel 4 milliárd eurós kifizetési lyuk alakul ki, mert egész egyszerűen nincsen már pénz a kasszában. Tehát ezt a helyzetet. Reméljük, hogy minél hamarabb június-július során meg lehet oldani, de ez egy nagyon hosszú és lassú folyamat, ugyanis akkor, amikor csökkentjük a kifizetési előirányzatok küszöbét, ugyanakkor viszont a tagállamok részéről érkeznek a kérvények a lehívásokra, tehát több pénz megy ki a kasszából, mint amennyi bejön. Úgyhogy nagyon óvatosan vagy lassan tudjuk amortizálni azokat az előirányzatokat, amelyeket az előlegek tekintetében már lehívtak. Úgyhogy nagyon feszült a helyzet, ezt tudom elmondani, és ezt fontosnak tartottam. Elnök úr, ennyit tudtam <clears throat> hozzátenni a munka jelenlegi stádiumában. Úgyhogy itt meg is állok. Köszönöm, főigazgató úr. Mielőtt megadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik szót kértek, pontosítanék valamit. Egy kérdésem van, már tudom is a választ, de hogyan lehetséges az, hogy 2013-ban ez a 7 éves ciklus utolsó éve még mindig nem sikerült az előző időszak programjait lezárni a plusz, N plusz 2, N plusz 3-as szabályok, akkor mire szolgálnak? Elnök úr, valószínűleg lezárásról van szó, a programok lezárásáról. Nem az lebonyolítás, hanem a lezárás, az utolsó 5%-ot akkor kell kifizetni, amikor a programot lezárták. Másodszorban, ami az N plusz 2, N plusz 3-as szabályokat illeti, ezen programok esetében nagyobb volt a flexibilitás és ez is szerepet játszik, mert van egy hossz, mert hosszabb időszak volt át rendelkezésre. A két elem közötti egybesés az, hogy még programokat le kell zárni, és ez a 2000 és ez egészen a 2006-ig tartó időszaknak a legesleg vége. Elmondtam az előadóknak, hogy ezt vizsgálják meg az MFF-el kapcsolatos jövőbeli tárgyalások fényében, mert hogyha az előző program kifizetései még 7 évvel a programidőszak utára elhúzódnak, ez nehéz helyzetbe hoz minket, és a külvilággal közvéleménnyel kapcsolatosan azt a benyomást keltjük, hogy nagyon hosszúak az eljárások, és Európa nem költi el rendesen a pénzét, stb. Ebben a stádiumban Jan Muldernek adná meg a szót, aki még nem kért eddig szót, de látom már, hogy tűkön ül, és a hetes napirendi pont Giovanni Laviával és Anni Jensennel egy csoportban, tímben dolgozott, és szeretnék a rállal és a kivizetési előirányzatokkal kapcsolatosan a dokumentumokat előterjeszteni, majd pedig megadom a többi kollégának is a szót. Ján, hogyha vannak kommentárjai vagy kérdéseket szeretne a főigazgatónak feltenni, akkor öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam ezt az érdekes vitát, mert ez átfedi azokat a megállapításokat, amelyek az én munkadokumentumomban is szerepelnek. Egyetlen dolgot mondhatok, a ralok sokkal erőteljesebben emelkedtek, mint az előző időszakban a fennálló kötelezettségvállalások, és ennek a magyarázata az N plusz 2-ről az N plusz 3-as szabályra tértünk át. Görögország esetében speciális szabályok vannak, mentességek vannak, stb. De a döntő pont az, hogy az évek során a tagállamok és a parlament mindent kifizetnek, amiben megállapodtak az MFF megállapodás illetően, vagyis megállapodnak a kötelezettségvállalásba, de a kifizetések nem ugyanolyan szintűek, mint a megállapodások, kötelezettségvállalások. 61,5 milliárddal alacsonyabbak, mint ami az MFF megállapodásban van. És ez nehézségeket támaszt, ahogy látom. A kérdés, nagyon sok országot megkérdeztem, milyen rendszerük van. Európában különböző költségvetési rendszerek vannak érvényben. A mi rendszerünk a kötelező, az előirányzatokat és a kifizetéseket illetően sok országban megvan. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb rendszer Európában, de hogyha kötelezettséget vállalunk, és azután nem biztosítjuk a kifizetést, akkor hosszú távon ez a rendszer nem működik. Ami a fő problémát illeti, az egyes költségvetési kategóriában ez a vidékfejlesztés, ez a RALOK 90%-át mondhatja magáénak, és a kutatással is gondok vannak, pedig egy év után történik a a decommitment, és ott van a költségvetési szabályzat, különböző időszakokban ez másképpen alakul, és hogyha e, ez nincs rendben, akkor büntetést kell fizetni. Az összes nyilatkozat nem nyugtat meg engem, mert itt ez, ezek az összegek igen magasak lesznek, és még egy sor más kifizetés lenne aktuális, a kettes költségvetés módosítást illetően nem tudom, hogy elég lesz a pénz a következő MFF-be úgy megyünk, hogy jelentős összeget kell még majd kifizetnünk. Az összes számításaim azt mutatják, hogy ez a különbség igen jelentős lehet. Mit tehetünk ennek érdekében? Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogyha kötelezettséget vállalunk, akkor ez kifizetéssel is egyet jár, tehát ez azt jelenti, hogy a kifizetés minél pontosabb kell, hogy legyen. Ezt egyébként, ezt a javaslatot az elnökünk is többször megismételte. Minden évben erről van szó, a kifizetési igények, amelyeket a tagállamok előzetesen becs- megbecsülnek, ezek sokkal magasabbak, mint aztán sokkal magasabbá válnak, mint a becslések, ezek a kifizetési igények, és ugyanezek a tagállamok, amelyek sok pénzt kérnek, közben vitatják a számadatokat, akkor, amikor a bizottság eleget tesz a kifizetési kötelezettségnek. Hát akkor milyen ez az egész rendszer? Ez nem működik hosszú távon, véleményem szerint, úgyhogy foglalkozni kell ezzel, vagyis meg kell nézni, hogy a kifizetési igényeket automatikusan kifizetik, vagyis hogyha van egy kötelezettségvállalás, akkor biztosítani kell a kifizetéseket is a soron következő években, különben nem működik a rendszer. Az új MFF-et illetően is van egy megállapodás a tagállamok között, az N plusz 2 helyett N plusz 3-as szabályt alkalmazunk, de ez csak súlyosbítani fogja a helyzetet. Ez rossz lépés rossz irányba, mert itt a ralók még jelentősebben fognak emelkedni. Ez a megoldás azt jelenti, hogy a rugalmasság a megoldás kulcsa is egyben, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet az elmúlt hat évben az én számadataim alapján, akkor 13 milliárdot visszaküldtünk a tagállamoknak, ezek a maradványok minden egyes év esetében. Hogyha a 11,2%-os költségvetés módosítással ezt összehasonlítjuk, akkor ez észszerű, vagyis a tagállamok pénzt nyertek ezen. Az MFF szintjei is megvizsgálva, az lehetne a megoldás, hogy a rugalmasságot maximálisan alkalmazzuk. És az utolsó következtetés, hogyha van egy olyan rendszer, mely szerint a tagállamok kötelezettséget vállalnak kifizetésekre, majd pedig amikor kell nem fizetnek, akkor ez nem működik, ez nem működik a nemzeti rendszerekben sem, és ez csak akkor lehet megoldani nálunk, hogyha egy új saját forrásrendszert vezetünk be. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Ann, esetleg hozzá kívánsz valamit fűzni? Nem, jó. Köszönöm szépen. Nagyon jó elemzést hallhattunk, és ez biztos, hogy a jelentéstevők munkáját is segíteni fogja az MFF tárgyalások során, és nagyon fontos valóban a nagyságrendekre való emlékeztetés, hiszen hogyha a kifizetési erőjelányzatokat nézzük 2006 és 2013 között, és hogy milyen mozgástér, marzs maradt. Nos, hát itt 65 milliárd eurós nagyságrendről beszélünk. hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ebben a hat évben milyen ö, költségvetési ö, töbleteket adtunk vissza a tagállamoknak, hát 13 milliárdról beszélünk, és most, ahogyan az, e, a főigazgató úr is ö, utalt rá, ugyanakkor 11 milliárdos negatívumban vagyunk. Tehát itt tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy mi is a tétje a rugalmasság kérdésének a tárgyalások során? Szalvador kérte még a szót. Elnök úr, a főigazgató úrhoz lenne egy kérdésem. A Költségvetési Főigazgatóság miről mire gondol akkor, amikor a 2013-as költségvetés tekintetében óvatosságra int, ahogyan azt az ECOFIN is a nyilatkozatában hangsúlyozta? az év során a programokkal kapcsolatban szeretnének módosításokat végrehajtani, vagy mit jelent ez az óvatosság? Van itt, van-e itt valamiféle ö, további iránymutatás a tanács részéről. Elnök, köszönöm, Salvador. Mit jelent tehát ez az óvatosság? Elmagyarázta azt, hogy mit is jelent ez a bizonyos véletlen, most pedig nézzük az óvatosságot. Köszönöm szépen. Hát az a helyzet, hogy amikor az óvatosságról beszélünk, hát nem vagyok túlságosan szakértője ennek a témának. A tanács nyilatkozatában szerepelt ez a megjegyzés, és a bizottság szóhasználatához is hozzátartozik, de ebben az esetben azért mégiscsak egy nagy kérdőjel fogalmazódik meg bennem. Mit jelent ez? Hiszen a költségvetés struktúráját, a módszereket tekintve, vagy figyelembe véve, hiszen itt ellenőrzéseket hajtunk végre. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban az óvatosság már minden stádiumban jelen van. A bizottság, mint ahogyan mindenki tudja ezt, nem tehet olyan javaslatokat, költségjavaslatokat, amelyek számára nem rendelkezik jogalappal. Tehát mindenféle probléma tehát nem merülhetnek fel problémák, hiszen minden nagyon szoros jogi követelmények és keretek közé van szorítva. Az óvatosság, ahogyan arra a pénzügyi keret koncepciójában intünk, az eszközök megvalósítása tekintetében 100%-ig jelen van talán ezt a kérdést inkább a soros elnökségnek kellene feltenni, mit is értenek ők az óvatosság fogalma alatt, és mit jelent ez a bizottságra nézve, milyen következményekkel jár a bizottságra nézve. De azért lehet, hogy lenne két-három megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit Mulder úr mondott el. Nagyon jó a jelentése, igen sokoldalú, és azok a megjegyzések, amelyek a kifizetési előirányzatokra, a plusz hármas szabályra, illetve a rugalmasságra vonatkoznak, teljes mértékben a bizottság egyetértését, egyetértését megkapják. 2012 esetében tudjuk, hogy 5 milliárddal csökkentették a kifizetési előirányzatokat a bizottság eredeti javaslatához képest, és az elnök úr ezt tudja is, de valójában a tanács az egyetlen olyan hatóság, intézmény, amely növelni tudja ezt az összeget, hiszen itt a tagállamok vannak a költségvetés mögött, és általában mindig lefelé módosul, tehát csökken a költségvetés, legalábbis a tapasztalat ezt mutatja. Az N3-as szabály, N plusz 3-as szabályjal kapcsolatban a bizottság nagyon óvatosan azt javasolta, hogy tartsuk magunkat ehhez, annak érdekében, hogy, illetve hogy egy M plusz kettes szabályhoz tartsuk magunkat, mert ez óvatosabb költségvetési szempontból. A tanácsban máshogy döntöttek, ennek megvoltak a politikai természetű indokai, ezeket tiszteletben tartjuk, de természetesen ennek a rálra hatása lesz. És harmadsorban pedig az is teljes mértékben világos, hogy a kifizetési előirányzatok igen alacsony szintű rögzítését, történelmien alacsony rögzítését kell figyelembe venni, és ezt a RAL szempontjából is figyelembe kell venni 2006-2013-as időszakra nézve. Világos a bizottság, illetve a, tane, a bizottság elnöke részére. Ő egyébként ezt ki is mondta az európai csúcs, csúcson, hogy a rugalmasság alapvetően fontos, és mindenképpen lehetőséget kell biztosítanunk a mi számunkra, hogy a tanács által meghatározott összegeket teljes mértékben ki tudjuk használni. Ez februárban ö, a végkövetkeztetésekben el is ö, fogadták. Tehát mindezekkel kapcsolatban, elnök úr, azt tudom megismételni, hogy támogatjuk és teljes mértékben osztjuk Mulder úr ö, elemzését. Köszönöm, szeretnék hozzátenni még valamit. Az elején járunk annak, vagyis most egy félreértés kezd kialakulni, ami politikailag igen káros lehet. Az Európai Unió egészében véve és az eurozóna jelen pillanatban fenyegetettségnek van kitéve, mégpedig annak, hogy recesszió indul el, és a közösségben mit mondanak általánosságban, mit kezdnek mondani, hogy folytassuk a költségvetési megszorítást, de támogatni kell a gazdaság növekedését, ezért új projekteket kell beindítani. Ezért az MFF-ről sürgősen megállapodásra van szükségünk de az MFF-et valószínűleg alacsonyabb költségvetéssel fogják elfogadni, és a, amiatt, hogy még hátra maradt a kifizetések, az első évét az MFF-nek arra fogják fordítani, hogy a régi projekteket finanszírozzák, és nem pedig arra, hogy új projekteket finanszírozzanak belőle. Vagyis olyan időszak kezdődik számunkra, amelyben a költségvetési a közösségi költségvetés kicsi költségvetés, de néhány tagállam számára a versenyképesség szempontjából recessziót, recessziós hatást fog majd kifejteni az, hogy csökken a költségvetés. Iváló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, érdeklődéssel hallgattam a bizottság képviselőjének megjegyzését, és Elégedett vagyok a válaszsal, úgy gondolom a tanács felé is közvetíteni kell ezt az üzenetet, hogy az elkövetkezendő hetekben nem lehet megoldani ezt a problémát, hatalmas problémákkal szembesülünk, mert a tanácsban nem születik döntés. Talán, mivel nincs formális eljárásunk erre, a bizottságnak el kell indítania ezt a folyamatot, nem szabad ezt tovább halogatni. Ugyanakkor Úgy gondolom, kivételes képességekről tesz tanúbizonyságot a bizottság részéről, hogy valami, ami nem illik bele a statisztikákba, azt úgy alakítja, hogy mégis belepasszoljon. Janne és Giovanni jelentéseiről szeretnék beszélni a RAL kapcsán. Úgy gondolom, a parlament főbb követelése mellett is érvelhetünk ezen jelentésekkel. Mi szerint strukturális problémák vannak a költségvetésben, ezeket nem oldjuk meg, akkor ezek nagyon sűrűs következményekhez vezetnek az elkövetkezendő években. Pontosítanék egy dolgon. Én nem gondolom, hogy az M plusz 2 vagy az M plusz 3 gondot jelentene a ralon belül. Az európai költségvetésben van egyfajta öm, normális létjogosultsága úgymond a RAL-nak, hiszen a hosszú távú projektek miatt a kifizetések nem születnek meg mindig abban az évben, amikor a kötelezettségvállalások megtörténnek. Tehát a RAL-ok -ok létezése önmagában nem gond. A gond az, hogy hatalmas űrtátong egyrészt a számlavezetési megközelítés között, és a tagállamok megközelítése között, ahol a nemzeti hozzájárulásokban a vonatkozó összegek egyáltalán nem léteznek, tehát megkezdődnek a projektek, két-három éven keresztül zajlanak, amíg lezem, le nem zárulnak, de a gond az, hogy a vételek oldalán nincsen meg a pénz, nem folyik be a pénz. Tehát, ha csak a tagállam nem dönt úgy, hogy a kötelezettségvállalásokat kifizetésekkel párosítja, akkor hatalmas problémákkal szembesülünk, és ez ahhoz vezet, hogy az MFF-ben megnövekednek az összegek. És ez nem a rallokhoz kapcsolódik közvetlenül, hiszen a RAL annak következménye, ahogyan a költségvetés működik, hanem a gond az, hogy a kötelezettségvállalások és a tagállami kifizetések között űrtátong, Különböző módozatai vannak annak, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. Az egyik lehetőség a marzs megnövelése, a másik lehetőség pedig a saját források növelése. Úgy gondolom tehát ez a dokumentum alátámasztja azt, amit az MFF-ben el akarunk érni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gracias, presidente. Yo también había pedido la palabra. Én is azt kértem, hogy hozzá tudjak szólni. hogy Kászin úrra reagáljak. Mulder, Jensen és Lavia képviselőknek pedig köszönöm a dokumentumot, illetve a sok munkát. Ez egy nagyon sokoldalú dokumentum, rengeteg információnak vagyunk birtokába, ezek hasznosak lehetnek ahhoz, hogy a helyzetet tisztázzuk. Az egyik kérdés, amelyet mindenképpen tisztáznunk kell, az az, hogy Noha a kifizetések és a rálók egymáshoz kapcsolódnak, de mégis nem ugyanarról a dologról van szó, tehát ezért sokszor a kifizetési problémákat a rál problémájával keverjük össze. Ahogyan Kárfin úr is, is, is ezt elmondta, a rál problémája létezik. De nagyon sokszor ezt a kohézióban tapasztaljuk ezt a problémát. és ez az N plusz 2, illetve N plusz 3-as szabály miatt jött létre a RAL problémája, de a RALok -ok ezekben a kérdésekben nem léteznek, hiszen ezeket a programokat vagy ö, visszavonják, vagy pedig kifizetik az. 1A4-ben több problémánk van, de igazából itt a kifizetésekkel van problémánk, és a probléma az ott van azért, mert egész egyszerűen a tanács nem ad elég pénzt erre. Itt nem csak a kifizetési marzsokról beszélünk, amit ki kell fizetni, az, ki kell fizetni évről évre. Tehát ez nem RAL probléma, hanem kifizetésre vonatkozó probléma. Éppen ezért gondoltam azt, hogy fontos az, hogy különbséget tegyünk a kettő között, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy a kifizetések problémája RAL probléma, akkor elképzelhető, hogy a kötelezettségvállalásokból fognak visszavenni, annak érdekében, hogy a RAL problémát megszüntessék, ahelyett, hogy növelnék a kifizetéseket. A 2014-es költségvetésre Mondhatjuk azt is, hogy nem teszünk semmit a kötelezettségvállalásokhoz és a kifizetésekhez igen, de nem hiszem, hogy Anni Jensen és mások így akarnák megoldani a RAL problémát. Tehát szerintem a tanácsot meg kell győzni arról, hogy évről évre biztosítsa a vonatkozó pénzösszegeket. Isabel Durand. Köszönöm, elnök úr. Lenne még egy kérdésem a főigazgató úrhoz. Mulder úr jelentésében egyébként osztom a megjegyzéseit. Azt olvashatjuk, hogyha a következő MFF-ben a DAP 2-t is rendezni akarjuk, akkor ehhez 15 milliárd kellene. Mulder úr jelentésében clean sheetről van szó, vagyis 15 milliárdról hozzávéve a DAP 2-t is. Ön azt mondta, hogy a 15,2 a számadat nagyon jó, de a Mulder jelentésben 15 szerepel, 15 milliárd, és egy kis zavar van itt számomra, szeretném, ha ezt megmagyaráznák. Második dolog, általánosabb stratégiai kérdés a következő trialógusra, hogyha Ilyen szükségetről van szó, amiről hallottunk, 11,2 milliárdról, közben ott van a különbség a költségvetés és a likviditás között, akkor szerintem ez nem fogadható el az a határidő, ahogy a tanács akar dolgozni. Júniusban kell egy X összeg, de közben nekünk el kell fogadnunk az MFF megállapodást ahhoz, hogy a 11,2-hez, az első részlethez valóban hozzájussunk a tanácsban el kellene mondani, hogy ezt a határidőt nem tudjuk elfogadni, közben a bizottságnak is igényei vannak, és gyorsan tárgyalni kell az MFF-ről, és ahogy az elnök úr mondta, az első szakaszban majd a múltbeli tartozásokat kell kifizetni, és nem új dolgokat tudunk finanszírozni belőle. És ott van a 15 milliárd, egy kicsit zavarosak nekem ezek az összegek. Elnök, köszönöm. Súrján László is szót kért, majd a főigazgatót kérem, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm, elnök úr, egész röviden szeretnék szólni azokhoz, akik azt mondták, hogy minél hamarabb, annál jobb. Már nincs időnk, és hogyha megállapodás nem születik meg gyorsan, akkor ez katasztrófa lesz. Második véleményem, az első évre vonatkozik, az új MFF első évére. Ahogy ön mondta, nagy a valószínűsége annak, hogy a legutolsó kifizetések, felmaradó kifizetéseket teljesíteni kell, de ha mindent ebben az évben tudnánk finanszírozni, akkor a következő évben egy fillért sem fogunk tudni elkölteni mert rendkívül kevés projekt indulhat be januárban, 2014. januárában, olyan projektek, amelyek ugyanabban az évben befejeződhetnek. 99%-ban ez lehetetlen. És ilyen módon a rugalmasság lép be a képbe, hogyha elveszítjük az első év el nem költött pénzét, akkor az egész kép érvénytelen. A rugalmasság fontos ahhoz, hogy ezt a pénzt megőrizzük, de ahogy már elmondtam, ez a, az országoknak szánt összegeken nem változtat. A kohézió barátai a rugalmasság mellett teszik majd le a voksot a tanácsban hogyha az országoknak szánt pénzt tiszteletbe tartják, akkor a rugalmasság lesz számunkra a gyógymond, és, a, és az ezen időszakra elköltendő pénz, ez nem olyan rossz. Ugyanígy volt ez 7 éve, meg 14 éve is. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega, Köszönöm, kedves kollega, ez eh, valóban a probléma egyik aspektusa, és egy olyan ér, amelyet tegnap Pozsonyban hallottam, ott voltam látogatáson Szlovákiában. Szlovákia az az ország, amely a kohézió barátainak vezetője, és éppen ezért ők nagy hangsúlyt helyeztek erre a kérdésre. Mindenki megkapta a szót. Főigazgató úr, Düran asszony még vár öntől választ. Hogyha megengedi elnök úr, Súrján úrnak is szólnék valamit, szeretném őt megnyugtatni a kifizetésekre nincsenek nemzeti borítékok vagy országoknak szánt összegek, hanem ez mindig, ez egy tömeg, összegtömeg, ami az igények szerint alakul, úgyhogy nem kell emiatt aggódni. Amit Düran asszony mondott, ez teljesen pontos, ezek olyan összegek, amelyek az év végén érkezhetnek meg, és ezekkel lehetne a kifizetéseket teljesíteni, a következő évköltségvetésének fényében. Vagyis a tagállami visszatérítések koncentrálásáról van szó itt az utolsó hetekben, december utolsó két hetében. Mechanikusan, materiálisan lehetetlen ezeket eszközölni, és ezért át kell tenni a következő év kifizetéseihez, ez a helyzet fog jelentkezni ez év végén és a jövő év elején is. Úgyhogy ezt tudom Dülan asszonynak válaszolni. Köszönöm, Ján Mulder. Azt hiszem, a legutóbbi ponttal kapcsolatosan évek óta ezt tapasztaljuk, de a fő kérdés számunkra az, hogy egy szokatlanul magas összegről van ez szó, és ez volt az eset tavaly és ebben az esetben, ahogyan a parlament elnöke is sokszor mondja, egy költségvetési deficit alakul ki az EU-ban. Tudjuk már előre, hogy a jövendő években kevesebb pénzünk lesz, és úgy gondolom, hogy ez nincs összhangban a szerződéssel. Hogyha december végén jön a követelés, akkor természetes, hogy jövő évben fizetik ki, de ha már szeptemberben, októberben vannak kifizetetlen összegek, akkor fontos, hogy a vonatkozó évben legyenek elegséges kifizetések ennek fedezésére, és kérdés, hogy a főigazgató úr, illetve a Digi vezetője biztos abban, hogy az elkövetkezendő évek kifizetésére lesz elég pénz. Nagyon röviden, a bizottság úgy tervezett, hogy a 2013-as év során ki tudja fizetni mindazokat a kötelezettségvállalásokat, jogi kötelezettségvállalásokat, amelyek a megből fakadnak. Azt hiszem, hogy ezzel Mulder úr kérdésére választattam. Nagyszerű. Akkor azt javaslom, hogy ezt a vitát zárjuk le. mindezen napirendi pontok tekintetében. A 9-es napirendi ponttal kapcsolatban lenne egy gondolatom. Ez a költségvetés módosítás tervezet egyes számú, ez Horvátországra vonatkozik. Ez Giovanni Lavia témája, de ő most nincs itt, ugyanis egy trilóguson vesz részt a kappal kapcsolatban. Éppen ezért ő azt kérte tőlem, hogy röviden ismertessem a helyzetet. Az ECOFIN során felmerült ez a kérdés, és az ír pénzügyminiszter amellett érvelt, hogy döntés szülessen minél gyorsabban, annak érdekében, hogy a Horvátország Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos kiadásokat fedezni lehessen. Politikai természetű döntésről van szó, hiszen egyfajta jó nyitányt kíván az Európai Bizottság és az újonnan érkezők számára. Mi itt a parlamentben is így döntöttünk a múlt héten a budget szakbizottságban, és az ír elnökség is ezt szeretné. Nos, egyelőre nincsen meg a hangúság, pedig a bizottság javaslata, amelyet mi is támogatunk, a következőkben áll. intézményközi megállapodás, amely, rend, amely most éppen érvényben van, azt irányozza elő, hogy a plafonokat emelni kell annak érdekében, hogy az új Európai Uniós tagállamot megfelelőképpen tudjuk köszönteni, befogadni. Tehát itt a működési plafonokról van szó, de az ötös kategóriáról nem. Ez egy olyan javaslat, amelyet mi támogatunk, és egyelőre ez a helyzet a tanácsban nem változott, Ráadásul rámutattunk arra is egy szavazás során a múlt héten, hogy mi készen állunk erre, és hogy mennyire fontos számunkra ez az igen sürgős kérdés, tehát hogy minél hamarabb rendezni lehessen ezt a helyzetet, hiszen július 1-ével belép Horvátország. De most nem tudunk mit tenni, várunk a taná- arra, hogy a tanács lépjen. Az önök nevében is most itt nyilvánosan, de a sajtó előtt is hangsúlyozni fogjuk, hogy az Európai Parlament számára igen fontos az, hogy minél hamarabb megszülessen a szükséges döntés, és hogy ez természetesen megfeleljen részben annak a szellemiségnek, amely egy új tagállam befogadását jelenti, és ugyanakkor megfeleljen az intézmény közi megállapodás betűjének is. Van még idő arra, hogy megszülessen ez a döntés július június 30-a előtt. Arra is emlékeztetnék, hogy a Költségvetési Szakbizottság 30-án, május 30-án találkozik legközelebb, és természetesen, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a kiegészítő kép, költségvetés július 1-től életbe lépjen, akkor az a júniusi Strasburgi plenáris héten meg kell, hogy szavazzuk mi a parlament részéről. Ez azt is jelenti, hogy ha a tanács az Ökofin, az ECOFIN-ban például június 21-én kívánja csak ezt a döntést meghozni, akkor mi majd csak a júliusi plenáris során tudunk erről szavazni. Ez nagyon sajnálatos lenne. Tehát most a labda a tanácsnál van, nekik kell vállalni a felelősséget egy új tagállammal szemben. Köszönöm szépen tehát. Bien, alors, nous pouvons à ce moment-là. Akkor most következhet a 12-es napi rendi pont, illetve a 13-as is. Miről is van itt szó? Az ötös számú költségvetés módosítási tervezetről, amelynek célja a szolidaritási alap igénybevétele Szlovénia számára, amelyet árvíz sújtott. Itt ugye a jogi szöveggel kapcsolatban Fernándes kollégánk a felelős, meg is adom neki a szót. A 13-as napi rendi pont ö, ugyan erről szól Szlovénia számára. Köszönöm szépen, elnök úr! Giovanni Levie kolléga eredetileg úgy tervezte, hogy velem együtt vezeti be a témát, itt tehát az ötös költségvetés módosításról van szó. Lényegében 14,6 millió euróról van szó, amit Szlovéniának, Horvátországnak és Ausztriának fizetnénk ki. Itt egy természeti katasztrófáról van szó, amelyre októberben került sor, sőt még 2012. november elején is tartott. És itt a szolidaritási alapból hívnának le az említett országok pénzeket. Ugye vannak már kialakult magatartási formáink az ilyen esetekre nézve, és többször is bírálatot fogalmaztunk meg, mondván, hogy a szolidaritási alap egy nagyon fontos eszköz, és fontos, hogy a vonatkozó költségvetési módosításokat végre is hajtsa a tanács, és az európai polgárok egyszerűen nem értik, különösen ilyen esetekben, amikor viszonylag alacsony összegű pénzekről van szó, amelyeket nem fizetünk ki gyorsan, ugye, mint mondtam, 14,6 millió euróról van szó, tehát ilyenkor a polgárok nem értik, hogy ez miért is tart ilyen sokáig. Ami a dabot, a költségvetés módosítást illeti, a kettes dab esetében a bizottság már 14,8 milliós összeget irányzott elő, mégpedig a 3B fejezetből kiindulva. Én itt semmi gondot nem látok, úgy gondolom teljesen világos a helyzet, és támogatjuk, hogy ezt a költségvetés módosítást elfogadjuk, és támogatjuk, hogy kifizethetőek legyenek ezek az összegek az alapból. Köszönöm, e pontokkal kapcsolatosan nincs hozzászólási kérelem, de emlékeztetek arra, hogy attól függően, hogy mi történik a tanácsban majd, abban a helyzetben kell lennünk, hogy a Költségvetési Bizottságban a jelentés tervezetet június 27-én vagy július 11-én megvitassuk, azért, hogy szeptember 5-én szavazhassunk, és ezt a szeptemberi plenáris elé vigyük. Ezt még meg kell erősíteni, és természetesen szokás szerint, amikor a globalizációs alkalmazkodási alapot, nem, bocsánat, ez a szolidaritási alap. Amikor igénybe veszük a szolidaritási alapot, hiszen szlovéniai, ausztriai és horvátországi árvizekről van szó, minden egyes esetben a jogalapot és a szükséges pluszköltségvetést adaptáljuk. Most pedig a nyolcas pontot javaslom, mégpedig a projekt kötvény kezdeményezés kísérleti szakasz végrehajtásáról szóló féléves beszámolók. Ezek a kötvények most még kísérleti fázisban vannak. A múlt héten beszéltünk erről, akkor, amikor az Európai Beruházási Bank és Oli Ren biztos jelenlétében tárgyaltunk a témáról, és Tomás úr a bizottság részéről, és Janet úr az Európai Beruházási Bank nevében ellátogatott hozzánk azért, hogy beszámoljanak a témáról. Elnézést, ön nem láttam. Üdvözlöm Önt, átadom a szót, és az előadónk fog majd kommentárokat ehhez fűzni. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy időt biztosítottak nekem. Ahogyan említették, Rén és Hoyer urak elmondták a korábbiak során, milyen előrelépés történt a projekt kötvények kísérleti szakaszában. Ez most egy formálisabb lépés. Mi megígértük a parlamentnek, hogy hat havonta tájékoztatjuk a parlamentet, és formálisabb szinten évente egy jelentést is készítünk a kollégium elfogadásával, és hat havonta pedig informálisabb módon tájékoztatunk a legújabb információkról. Hogyha most visszatekintünk a múltba, és emlékszünk arra, hogy mi a kísérleti szakasz célja, a cél az volt, hogy leteszteljük és finomhangoljuk a kezdeményezés pénzügyi elemeit, azzal a célkitűzéssel, hogy a következő MFF-re vonatkozóan ez már jól működjön. Tehát gyakorlatilag a bizottság kérte, hogy az új MFF-ben legyen egy projektkötvény kezdeményezés, és a gyors előrehaladás és a tapasztalatok, tapasztalatszerzés érdekében az önök beleegyezésével megszületett a döntés, hogy legyen egy kísérleti szakasz, hogy megnézzük, hogy a piacokhoz hogyan igazodik ez az intézkedés. Ez egy kis kísérleti szakasz, kis kísérleti kezdeményezés, korlátozott pénzügyi lehetőségekkel, így inkább csak egy ágazatra összpontosul, nem pedig az összesre. Így tehát gyakorlatilag csak egy maréknyi projektre összpontosul. Tehát kötelezettséget vállaltunk arra, hogy hat havonta tájékoztatjuk önöket az új információkról, és évente pedig egy részletesebb jelentést is készítünk, amelyet írásban továbbítunk. Volt természetesen sok-sok vita projekt kötvény kezdeményezésről az első bizottsági javaslat óta 2010-ben, amíg 2012-ben megszületett a, be, a megállapodás erről, a tagállamok haboztak sok esetben, a parlament támogatása révén azonban sikerült elindítani a projektkötvény kezdeményezést. A piacokon ez itt-ott bizonytalanságot okozott, de úgy tűnik, most már ígéretes a kezdeményezés, ugyanakkor látnunk kell azonban azt, hogy a vonatkozó projekteket sokáig kell előkészíteni, és most rövid időnk van csak arra, hogy a kísérleti szakaszt valóban a gyakorlatban is útra indítsuk. Konkrét projektekről van itt szó, olyan projektekről, amelyek már a az előkészítésben nagyon előre haladottak, és amelyeket így 2014-ig finanszírozni lehet. Továbbá vannak olyan projektek is, amelyek a kezdeti szakaszban tartanak, de nehézségekkel szembesülnek. Itt megpróbálunk egyfajta hozzáadott értéket teremteni a további finanszírozás révén. Annak érdekében, hogy a diverzifikálási hatásból előnyt lehessen kovácsolni, a koncepció úgy alakítottuk ki, hogy egy diversifikált kockázati portfóliót alakítunk ki. Biztosítani kell tehát, hogy a különböző projektek esetében különböző országokat és különböző ágazatokat is lefedjük, hiszen máskülönben a portfólió diverzifikálási hatás elvész, és nem a leghatékonyabban használjuk fel a rendelkezésre álló eszközöket. Vannak olyan projektek, amelyek esetében az Európai Beruházási Bank már jóváhagyását adta, és megadta a zöld jelzést, több ilyen projekt is van. Itt láthatják azokat, ezeket a projekteket. Néhány ö, hálózat összekötési projektről van szó, illetve gáztárolási projektről. Hat projekt esetében adta jóváhagyását az Európai Beruházási Bank, tehát részt vesz ezekben. A projekt kötvény komponens több mint egy milliárdot fedez, ebből 700 millió felel meg annak az összegnek, amelyet az EU-s költségvetésből hívnának le, abból kellene finanszírozni, hogy az összes projekt megvalósul. Ugyanakkor potenciális projekteket is jóvá hagytunk, amelyek tehát akár 700 millió euróra rúgó beavatkozást igényelnének. Ugyanakkor nem mindegyik jóváhagyott projekt fog megvalósulni, mert néhány esetben előfordulhat, hogy a szponzorok más finanszírozási megoldást választanak, vagy lehet, hogy haladék alakul ki, késlekedés alakul ki az eredeti ütemtervhez képest. Tehát mi megpróbáltunk egy nagyon elő, messzire előre tekinteni, és biztosítani próbáltuk, hogy a kísérleti szakasznak megfelelő projektek esetében mindig legyen egy projektkötvény lehetőség, és a szakbizottság kérésének is eleget akartunk tenni, mindegyik projekt esetében nyomon követjük a finanszírozási, részletesen nyomon követjük a finanszírozási fejleményeket. Az Európai Beruházási Bank nagyon jó munkát végzett, úgy gondoljuk. Azóta, amióta formálisan is útjára indult ez a kezdeményezés, annak érdekében, hogy ezt az alternatív finanszírozási lehetőséget előmozdítsuk minden olyan projekt esetében Európában, amely megfelel az előfeltételeknek. A hatóságokkal természetesen egyeztetni kell, hiszen a közbeszerzési fázisban lehetővé kell tenni a hatóságoknak a kötvényfinanszírozásnak, kötvényfinanszírozás lehetőségét, és nem csak a hitel általi finanszírozás lehetőségét, tehát be kell őket vonni ebben az, ebbe az erőfeszítésbe, amely során alternatív finanszírozási lehetőségeket keresünk. És másodszorban fontos, hogy az ajánlólat tevők és szponzorok meg tudják vizsgálni, fel tudják mérni az alternatív finanszírozási lehetőségek hatását is, szemben a hitel általi finanszírozással. Vannak olyan projektek tehát, amelyeken már elnyerték a jóváhagyást, vagy folyamatban van a jóváhagyásuk, és van egy második lista, olyan projektekről van itt szó, amelyeket 2012 végén azonosítottunk, és ahol további 1,8 milliárdos költség, EU-s költségvetési pénzekre lenne szükség, ahol kb. 9 milliárd potenciális kötvény forrásra van lehetőség. Tehát azt láthatjuk összességében, hogy igen, nagy az igény, annak érdek, ellenére, hogy a projektek, a finanszírozható projektek köre igen szűk. Láthatják, hogy itt sikerül viszonylag jól diversifikálni a közlekedés, az energia, a szélessávú projektek között, és igen nagy a szórás az országok tekintetében is. Lehet, hogy önök közül néhányan már tudják, hogy körülbelül a projektek fele olyan piacokon helyezkedik el, olyan piacokon valósul meg, ahol már a válság előtt is volt a projektkötvény finanszírozásnak valamilyen hagyománya, Németországban például és az Egyesült Királyságban már voltak ilyen hagyományok a válságot megelőzően, de egyre több kezdeményezést látunk Olaszországban, Spanyolországban, és a jelenleg szobanforgó projektek jelentős része olyan országokat érint, érint ahol nincs hosszas hagyománya az ilyen jellegű finanszírozásnak. Tehát a projektkötvény kísérleti szakasznak van egy további előnye, mégpedig az, hogy az Európai Beruházási Bankon keresztül felhívjuk a figyelmet olyan finanszírozási lehetőségekre, amelyek, mint tudjuk, nagyon nagy, amelyekre, mint tudjuk, nagyon nagy szükség van a válság miatt, és remélhetőleg a tőkefinanszírozás lesz az egyetlen terület, ahol a hitel lehetőségekre való támaszkodás növekedni fog. A főbb kihívás, amelyel most szembesülünk, az első negyedév végén, illetve ez év második negyedévének kezdetekor, és tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalásokat valóra kell váltani a projektek képében. Igen, szűkös az időnk. A fő, ki, fő kihívás tehát az, hogy kötelezettségvállalásokká alakítsuk azon igényeket a projektek részéről, amelyek ilyen finanszírozási módozat mellett döntenek. Összességében az érintett körök, a szereplők nagy mértékben pozitív választ, illetve reakciót adtak. 2010-ben volt egy nyilvános konzultáció, már akkor is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Van egy weboldal, egy internetes oldal, amelyet ennek szántunk, itt nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Immáron viszont már csak már formális szinten is nagyon elismerik a projektkötvény kezdeményezés hozzáadott értékét. A hitelminősítő intézetek nagyon pozitívan nyilatkoztak, nagyon pozitívan értékelték a projektben a projektkötvény kezdeményezés. Nagyon fontos ez, hogy a hitelminősítők is lássák a hozzáadott értéket, hiszen a tőkepiaci befektetők fogják részben, vagy egészében fogják megvásárolni ezen kötvényeket, részben vagy egészben a hitelminősítésekre támaszkodva. Tehát összességében pozitív volt a visszajelzés. Vannak még kihívások, és szükség van még további tájékoztatásra is. Fontos, hogy a 27 tagállamban az érintett hatóságok jobban megismerjék a, projektfinanszíroz, a projektkötvényfinanszírozási eljárás egyes lépéseit a közbeszerzések vonatkozásában. Fontos, hogy a különböző fontos látni azt is, hogy a különböző intézetek, pénzügyi intézetek eh, Európa szerte már látják ennek előnyét, de sokszor haboznak megtenni az első lépést, részben a eh, finanszírozási szabályozási keret miatt, amely még nem teljesen stabil, sok eh, pénzügyi vállalat még értékeli az újonnan született szabályokat, az újonnan született keretet. Ezek nyilván olyan akadályok, amelyeket át kell hidalni érzékelhetően haboznak még a befektetők, akik az infrastruktúrális piacra tekintenek, haboznak megtenni az első lépést. Az EU-n kívüli beruházók, a kanadai, ausztráliai beruházók is egyre inkább megteszik az első lépéseket ebbe az irányba, ez nagyon pozitív fejlemény. A beruházók némelyike a projektek esetében nem is nagyon tapasztalt a tőkepiaci finanszírozás területén, ez is egy kihívás, és mindezen kihívások révén az Európai Beruházási Bank, amely nagyon proaktívan áll hozzá ezen feladatokhoz, nem csak megpróbál tájékoztatni a beruházókat, hanem a kísérleti szakaszra is nagyon odafigyel, a, illetve a kezdeti szakaszára is odafigyel az egyes projekteknek a beruházási bant, ahol a társfinanszírozásra is hajlandó. A projekt kötvények esetében mindenképpen ugye szükség van a beruházókra, beruházók bizalmára, és az Európai Beruházási Bank ezen projekt mellett való elkötelezettsége jeléül megpróbál szintén egyfajta beruházási szerepet játszani, társberuházási szerepet, és a különböző nemzeti beruházási bankok is támogatják a projektkötvény kezdeményezést így módon. Szóltam röviden az érintett körök kihívásairól. Itt részletesebb, részletekben menőbb problémákkal szembesülünk, a prejtkötvények általi finanszírozás esetében az eljárás némileg más. A közbeszerzési irányelven volt néhány évvel ezelőtt egy változás, a PPP-k és az alternatív finanszírozási módozatok javára. Nem minden tagállam ültette át a gyakorlatba megfelelően ezeket az új közbeszerzési szabályokat, éppen ezért az Európai Bizottság nagyon odafigyel erre az elemre. Volt egy konferenciánk, amelyre több hatóságot is meghívtunk, és piaci résztvevőket is meghívtunk. Megpróbáltuk felhívni a figyelmet ezekre a problémákra, és megpróbáltuk felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos az egyensúly a tőkepiaci finanszírozás és a hitelek általi finanszírozás között. Sok esetben ugyanis az a probléma, hogy a hosszú távú finanszírozás ellehetetlenül. Tehát összességében az Európai Beruházási Bank megpróbálja különböző projektek beruházóit nagyon korán bevonni a folyamatba és felhívni a figyelmet a projektkötvények fontosságára. Emellett jó, nagyon jó hír az, hogy az Európai Beruházási Bank mindazon projekteket aktívan nyomon követi, amelyek adott esetben a projektkötvények által finanszírozhatók lehetnek. Természetesen önök tudjuk, tudják, milyen vita zajlik az európai hálózatösszekötési eszközről, a Connecting Europe Facility-ről. Nagyon nagy előrelépés történt tegnap, lehet, hogy döntő jelentőségű előrelépésről beszélhetünk. Köszönöm a parlamentnek a támogatást a, ezen eszköz támogatása terén, hiszen ez az eszköz nagymértékű, nagymértékben megnöveli azon projektek körét, amelyeket finanszírozni tudunk, vagy támogatni tudunk. Itt be is fejezem, elnök úr és az Európai Beruházási Bank képviselője Nick Jarrett és én nagyon szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur, monsieur le rapporteur, Göran. Göran. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a prezentációt. Úgy érzem, hogy ez nagyon jól lefestette, hol is állunk a kísérleti szakaszt, illetően a projektkötvények vonatkozásában. Hat havonta jelentés szeretnénk a parlament számára, hiszen még mindig vitatott kérdésről van szó a tagállamokban, a tőkepiacokon, és bizonyos fokig az EP-ben is vannak még erről viták. Rendkívül fontos ez a téma éppen ezért. Van azért egy pár kérdés. Lehet, hogy van olyan dolog, amit nem értek, vagy ami még kérdéses. Fél tucat kérdést szeretnék föltenni. Először is, amit önök most javasolnak, ha jól értettem, ez azt jelenti, hogy a kísérleti szakaszt hosszabbítsuk meg. Önök azt mondták, hogy még nem tudják 2013-ban teljes mértékben értékelni a kísérleti szakaszt, úgyhogy még szükség van 2014-15-re, mert még 230 milliót szeretnének felhasználni, azelőtt, mielőtt a zárószakaszba érkeznének 2015-ben. Ha ezt jól értettem, önök azt javasolják, hogy a jelenlegi kísérleti szakasz finanszírozását a régi LGTT eszközzel kellene ötvözni, amit 2013-ban lejárna, és még 230 millióra lenne szükség a Kössük össze Európát eszközből. Vagyis ez azt jelenti, hogy 700 millióra van szükség ebben a két szakaszban, két évben. Le kell zárni az európai összekapcsolódás és az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokat ehhez, ugye? Ez az önök elképzelése, de szeretnék biztos lenni benne, mit jelent ez az ötvözés. Ez azt jelenti, hogy lesz egy pool az összes forrás számára, de ezt meg kell vitatni a tagállamokkal. Voltak már olyanok, amelyek meglehetősen sok fenntartással viszonyultak a kísérleti szakaszhoz. De jó lenne, hogyha megvilágítaná, mi is ez a pénzalap egyesítés, ötvözés, és mi történik majd 2015 után, és mit jelent ez a kísérleti időszak kiterjesztés. A másik a projektportfóliók. Volt egy jelentésünk a kísérleti szakaszról, és abban ez szerepelt. Bölcs dolog a projektek csoportosítása különböző kockázati szint szerint, és megvizsgálva a teljes risk kockázatot, valamint a kisebb finanszírozási projektek esetében ez más és más. De ami a portfóliót illeti, ezt a módszert önök már alkalmazzák? vagy ezt szeretnék alkalmazni a következő években. Ez nagyon hasznos lenne, ha megvilágítanák. Harmadik kérdés. Ez a legvitatóbb kérdés, mégpedig a projektkötvények leverage hatása. a tőkeátételi hatás, és a kezdetekben szó volt arról, hogy lehet-e mondjuk a befektetés 15-szörössé figyelembe véve a tőkeáttételi hatás lehetne ennyi? Vagy milyen tőkeáttételi hatást várnak most a kísérleti szakaszra és a következő évekre nézve? egy Kicsit jobban bele tudnának menni ebbe a témába? A másik, a befektetők száma és típusa. A kezdeti elképzelés az volt, hogy ezt a kört kiterjesszük, és olyan befektetőket is bevonjuk, akik általában nem vesznek részt EU infrastruktúrális projektek finanszírozásában. Hogyan lesz, alakul ez majd? Az eszköz eredeti célja az volt, hogy egy igazi projektkötvény piac alakuljon ki, mert olyan még nincs. Szólna-e a jövőbeli trendekről ennek kapcsán? Következő kérdést, az EP erről sokat vitatkozott, mégpedig a projektek kiválasztása. Jelzéseket kaptunk Hoje úr, amikor itt volt néhány hete a bizottságban, azt mondta, hogy a kezdetekben olyan projekteket kell kiválasztani, amelyek biztos, hogy sikeresek lesznek. Értjük, hogy erre szükség van, de másrészt arról is szó van, hogy a projekt osztályozást meg kell emelni, vagyis vannak olyanok, amelyeket a szokásos piaci eszközzel még nem lehet finanszírozni. És bizonyítanunk kell viszont, hogy ebben az esetben valami újat teszünk a dologhoz, vagyis, hogy nem csak olyan projekteket finanszírozunk, amelyeket amúgy is lehetne finanszírozni. Vannak itt politikai kérdések is, a fenntarthatóság. Az első projektek esetében már megtörtént a kiválasztás, a legnagyobbak a gazdag nyugati tagállamokban autópálya finanszírozások a fenntarthatósági kritériumok itt hogyan alakulnak. Vannak más projektek is, amelyek majd később lépnek be a képbe, ahogy mondták, és szeretnénk, ha lennének eh, IT projektek, megújuló energiaforrás projektek, mert különben politikailag a kérdés megkérdőjelezhető. Utolsó hatos kérdésem a földrajzi megoszlás amikor a kísérleti szakasz felállt, akkor sok aggodalom, aggodalmat fogalmaztak meg az új tagállamok, vagyis, hogy nem lesznek olyan helyzetben, hogy ezt az eszközt kérelmezzék. Meg kellett őket győzni, hogy a bizottság és az EIB, a bank valóban úgy fog eljárni, hogy ők is képesek legyenek ilyen típusú finanszírozás kérelmezésére. De most látjuk, hogy mégiscsak a régi, gazdagabb nyugati tagállamoknak megfelelőek ezek az eszközök, és közben itt a grafikonokban szerepelnek az egyéb tagállamok, de szeretnénk látni, hogyha bizonyítanák számunkra, hogy nem csak az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, hanem a keleti új tagországok is jogosultak lennének erre. Ön azt is említette, ez rendkívül fontos, hogy lehetőség van arra, hogy emeljék a projektkötvény eszközt nem 20, hanem 30 százalékos finanszírozási arányig, és ez vonzóbb lenne azon tagállamok számára, amelyek a piacon nem annyira vonzóak. Ezt megvilágítaná az eredeti előadás papír alakú előadást kiosztottuk, de most egy kicsit másképpen alakult a az előadása ezt megvilágítaná? Vagyis az, hogy 20-ról 30%-ra lépnének át, ez azt jelenti, hogy az EU plusz kockázatot vállal, és ez több tagállam felvetette még a kísérleti szakasz elindítása előtt. Jó lenne, hogyha megfelelő földrajzi folyósítás lenne, megoszlás, de kérem, hogy ezt világítsa meg. Köszönöm nincs több hozzászólási kérelem, akkor én még hozzátenném ahhoz, amit Gören elmondott, hogy engem is megdöbbentett az, hogy az első előirányzott projekt a közlekedési infrastruktúrákra vonatkozik. És ami a poten- potenciált illeti, az energiai beruházásokra is van mód, a megújuló energiaforrásokra, de a széles sávra szinte sem, semmit nem irányoztak elő, és ez megdöbbentő, furcsa, és társul azzal a tényel, hogy az alapok megoszlását, illetően a európai összekötetés, összekapcsolódást illetően, ahogy azt az Európai Tanács előirányozta a több éves pénzügyi keretet illetően, a széles sávra semmit nem irányoznak elő, és úgy látszik, hogy ez senkit nem érdekel a kormányok közül. Felteszem a kérdést. Milyen következtetés vonjunk ebből le? Ez azt jelenti, hogy lemondunk ezekről a beruházásokról, vagyis ezeknek természetes megtérülésük van, és nincs sem költségvetési, sem kedvező kamatozású finanszírozásra, projektkötvényekre, vagy más az Európai Beruházási Bank által finanszírozott projektekre? Uraim, önöki a szó. Köszönöm szépen. Hogyha esetlegesen Thomas úrra reagálhatnék. Nos, hát azt hiszem, hogy a jelentéstevő úr kérdései nem teljes mértékben függenek össze, úgyhogy három különböző választ fogok rájuk adni. Az első kérdéscsoport valójában a portfólió effektus és annak hatásaira vonatkozott. Nos, hát itt valóban azt lehet mondani, hogy a javaslat 2014 utára vonatkozik, amikor is az alacsony garanciával rendelkező közlekedési transportok, és a kezdeti szakaszban lévő projektbond, projektkötvény projektek összefoglalásából áll. Ezen felül további 230 milliót ígértünk a 2014-2015-ös időszakra vonatkozva. Ennek a célja egész egyszerűen csak annyi, hogy egy járható effektust tudjunk kidolgozni. A portfólió technológia, a technológiára vonatkozó portfóliót elmagyaráznám néhány gondolat erejéig. Hogy az európai hozzájárulásokat hogyan is használják fel. Az európai költségvetési hozzájárulás valójában rendkívül fontos. Itt egy EIB-s tőke injekcióról van szó. Itt tulajdonképpen egy projektportfólió beindításáról van szó. Miután itt egy védelmi célú tőke injekcióról van szó, a célja ennek az, hogy a teljes portfólión keresztül a veszteségeket kompenzálja. Más szavakkal az EIB szubordinált hitelek formájában képes ennél nagyobb összeget is megajánlani. Tehát ez az első része a leverage effektnek. Ez tulajdonképpen akár 20%-kal is növelheti az eredeti kötvények értékét, és a projektek finanszírozásának összköltségének 80%-át tőkéből finanszírozák, ezt nem is változtatja meg az egész kezdeményezés. Tehát tulajdonképpen az, hogy ezt a leverage hatást sikerüljön elérni, az az, hogy a portfólión keresztül az EIB beavatkozzon és csökkenteni tudja a vesztesség kockázatokat a közösségi kezdeményezés részére. Ez tulajdonképpen egy mögöttes logikából e, fakad, miszerint a három portfóliót közös portfólióba integráltuk. A kérdések második csoportja a befektetősekre vonatkozott. Itt ebben Thomas úr rendkívül világosan fogalmazott, az, hogy hogyan is látjuk a piaci helyzetet jelenleg, úgy tűnik, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés európai befektetők részéről. Voltak azért itt jogalkotási bizonytalanságok, de ezt félretéve is az infrastruktúra rendkívül fontos Európában, ez egy újfajta eszköz osztályt jelent. Az egyik leginkább ösztönző hatása ennek a projektnak az az, hogy látjuk, hogy, az egész, hogy noha az egész világon csökken a befektetői kezd, kedv Ázsiában vagy Észak-Amerikában, pedig ezeknek a befektetőknek sokkal nagyobb a tapasztalata az infrastruktúrás projektek esetében, mégis Európában ez növekedő tendenciát mutat. Thomas kommentárjaira térjék vissza. Meg vagyok győződve arról, hogy mindez köthető ahhoz a megközelítésbeli váltáshoz, amelyet megejtettünk. A befektetők ugyanis csapatként viselkednek, és megpróbáljuk őket hatékonyabb működésre bírni ezen a piacon. Tehát közvetlenül fognak befektetni a projektekre. Úgyhogy projektről projektra, stádiumról stádiumra mm, nézve látjuk azt, hogy milyen makroökonomiai hatásai vannak ennek a projektnek. Aztán a harmadik kérdéskör a projektekre vonatkozik, földrajzi, illetve szektoriális megosztásokra. Nem tudom, hogy a parlament ezt hogyan látja, minden esetre véleményem szerint itt gyakorlatilag olyan projektekről van szó, amelyeket más módon nem lehetett volna finanszírozni. Thomas úrra visszatérve, ebben a mostani kísérleti fázisban két alapvető megfontolást kell figyelembe venni. Az egyik az az, hogy a kezdeményezésnek vannak időbeli korlátai, tehát korlátozott lehetőségeink vannak olyan projektekbe való befektetéssel kapcsolatban, amelyek már a közbeszerzésen, közbeszerzésnek bizonyos előre haladottabb fázisában vannak, és aztán természetesen más a helyzet olyan országban, ahol hagyománya van a projektfinanszírozásnak. Azután a másik fontos kérdés az az, hogy egyfajta új eszközbe való befektetésre ösztönözzük a befektetőket, és ez azt is jelentené, hogy az első fázisban bizonyos olyan országok köré fog csoportosulni a befektetési kedv, ahol nagyobb a tapasztalat ezen a területen. De ettől függetlenül nagyon figyelmesen meghallgattuk azokat a világos üzeneteket, amelyeket a parlament közvetített felénk. Az EIB által elfogadott projektekkel kapcsolatban biztosíthatok mindenkit arról, hogy vannak más projektek is, amelyek éppen most, amelyeknek az elbírálása folyamatban van, és ezért szeretnénk, hogy minél kiterjedtebb legyen a projektek köre földrajzi értelemben. És egy végső megfontolás a szektoriális helyzetről. Nos, hát itt először is a szélessávú internet projektek, ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy lesz még lehetőség arra, hogy néhány projektet támogassunk a, vizsgá- a kísérleti szakaszban, de igazából nem csak ilyen módon lehet őket finanszírozni, hiszen itten a cégek is befektetnek ezen a területen, úgyhogy itt a projekt finanszírozás és a projekt kötvényeken keresztüli projektfinanszírozás is szóba jöhet. És aztán egy másik kommentár, mindannyian utaltak a fenntarthatóságra, tehát a megújuló erőforrásokra vonatkozó projektekbe való befektetés. Ez egy generációs kérdés is a projekt kötvényeken keresztül, Nos, ez most még sajnos nem öm, jogosult a finanszírozásra, minden esetre ezeknek az összekötése hálózatban az viszont finanszírozható, tehát a megújuló energiaprojektek hálózatba foglalása finanszírozható. Ha megengedi elnök úr, feltennék néhány kérdést. Először is, ami a tőké, tőke hatást illeti, annak érdekében, hogy nagyobb hasznot húzzunk a rendelkezésre álló forrásokba, tőkeltételi hatást fogunk különböző eszközök esetében alkalmazni, így több forrásra teszünk szert. Ami a beruházókat illeti, a be, annak érdekében, hogy a beruházókat tájékoztassuk megfelelően az Európai Unióban is, hogy bevonjuk őket a projektkötvény kezdeményezése be, az Európai Bizottság nagyon aktívan elő akarja mozdítani az infrastruktúrális projekteket. A G20-as csoportban is nagyon aktívak vagyunk, együtt az ausztrálokkal, akik átveszik a G20-as elnökséget jövőre. Németországgal és Indonéziával együtt is együttműködünk, akik jelenleg vezetik a hosszú távú beruházások csoportját, és itt az infrastruktúrát elő akarják mozdítani, ehhez nagymértékben hozzájárultak. Mind európai szinten, mind nemzetközi szinten. Más beruházási bankokkal is együttműködünk szorosan. Az Ázsiai Beruházási Bank például Indiában nemrégiben egy projekt kötvénykezdeményezést indított útjára, és más beruházási bankokkal is megpróbálunk együttműködni, felkelteni a figyelmet a projekt kötvények iránt, és az OECD-vel is együttműködünk, ahol megpróbálunk a tőkepiaci finanszírozásra összpontosítani. Ami a 30%-os megjegyzést illeti, a 20-ról 30%-ra való növelés pontosan azt célozza, hogy a kockázatosabb projekteket is finanszírozni lehessen, kockázatosabb mint földrajzi, mint ágazati értelemben. Ez fontos számunkra, hogy nagyobb legyen a rugalmassága, nagyobb kockázatú projektek finanszírozása esetében. Az utolsó kérdés pedig a projektek portfóliójára vonatkozott. A bizottságban továbbra is megpróbálunk, megpróbáljuk a kisebb projekteket csokorba fogni. Jelen pillanatban a projektkötvény kezdeményezés, hát mondjuk így, jogilag tíz projektet céloz. Mi megpróbáljuk ezt a technikát más ágazatokban is alkalmazni, illetve megpróbáljuk a tagállamokat meggyőzni, hogy nemzeti szinten is ezt másolják le, ezt az eljárást a strukturális alapból, alapokból finanszírozott projektek esetében. Más költségvetési területeken is tehát ötletet meríthetünk a projektkötvény kezdeményezésből, illetve a, annak technikájából. Más ágazatokban is tehát össze lehet majd vonni kisebb projekteket, akár regionális, akár helyi szinten. Merci beaucoup. Köszönöm. Az előadónak adom meg a szót. Egy záró megjegyzés gyorsan. Köszönöm a felvilágosítást. Most már sokkal jobban értjük a helyzet, és látom, hogy ez a jelentés az első hat hónapra vonatkozik, ez a kísérleti szakasz eleje. Mi, mint költségvetési hatóság, nehéz tárgyalásokat kezdünk a pénzügyi keretről, a 2014-es költségvetésről és az európai összekapcsolódás eszközről, és ezeket a tárgyalásokat úgy kell folytatnunk, hogy ezt a projektet támogassuk, és a 2014-15-ös időszak még kísérleti időszak lesz, azután indul teljes gőzzel ez a projekt. Meg kell győznünk a tanácsbeli költségvetési hatóságokat arról, hogy így kell ezt lefolytatni. Együtt próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy ez a követendő út. Köszönöm az előadónak Iváló szintén Stotkér. Igen. Csak egy dolgot szeretnék mondani. Őszintén szólva, egy kicsit csalódást okozott nekem a szélesával kapcsolatos válasz, mert ezeket az iparág és a cégek finanszírozzák, de olyan szélesávról van szó, amely nem igazán vonzó az iparák számára. Sok vita volt itt a parlamentben arról, hogy hogyan lehetne magán és állami partnerséggel azokat a területeket is támogatni a szélesában, amelyek nem annyira vonzóak a cégek számára. Ilyen típusú eszközt lenne jó felhasználni, de meglepetés számomra, hogy önök azt mondták, hogy ez arra nem alkalmaz, és inkább a cégeknek kellene a széles sávot támogatni. De ez nem így van a gyakorlatban. Ezzel kapcsolatosan, uram? Igen. Köszönöm. Megismétlem, remélünk, reménykedünk abban, hogy sikerül majd néhány szélesebb projektet is javasolnunk, de a projekt kötvény kezdeményezés magába véve nem foglalkozik azzal, hogy ezek a beruházások, vagy bocsánat, befektetések kereskedelmi szempontból gyümölcsözőek vagy nem, de a projekt válhat kereskedelmi szempontból érdekessé úgy, hogy nem kapcsolódik hozzá valamilyen szubvenció, de az egész pénzügyi csomagterv a klasszikus projektekre vonatkozik, és később megnézhetjük a tőkepiaci egyéb projekteket is, és azok költségeit. De egyelőre nem volt projektelfogadás, de különböző opciók merültek fel a széles sávra is, széles sávú projektekre, és emlék, hogy egy következő jelentésünkben már arról is számot adhatunk, hogy sikeresek voltunk ezen a területen is. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm uraim, és osztom Görán Fermel következtetését, vagyis az kívánatos, hogy egy új projekt részlet lásson napvilágot még a kísérleti szakaszban a következő 7 éves időszak elején. Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy az eljárásaink túl hosszadalmasak, mert most már két éve indította be a Project Bond projektet a bizottság az Európai Beruházási Bankkal egyetemben, de az első projekt, amelyet a kísérleti szakasz jegyében finanszíroznak, csak ezen év, jelen év végén történik meg, pedig két éve indították, ez azt jelenti, hogy nem rakéta sebességgel haladunk. Köszönöm szépen! A programunknak megfelelően, most 11 óra 30 van, azt javaslom, hogy kezdjük el a vitát. Egyetlen egy témánk van. Egyetlen szövegről kell ma szavaznunk, mégpedig a közvetlen kifizetésekre vonatkozó alkalmazandó kiigazítási mérték, ez véleménytervezet, melyet Giovanni La Via előadónk állított össze. Mint elmondtam, Giovanni trialóguson vesz részt a kap rendelettel, szabályozással kapcsolatosan. Én azt javaslom, hogy mindenki vegye elő a szavazó listát. Mindenki tud szavazni, Iváló? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt szavaznánk, szeretnénk két dolgot mondani erről a témáról, hiszen a szakbizottságban ezt megelőzően ezt nem tárgyaltuk meg. Az első dolog, hogy az elfogadott kompromisszum úgy gondolom nagyon jó, és úgy gondolom nem előlegezhetünk meg semmit, amiről még dönteni kell az MFF tárgyalások során, ez teljesen világos, de a második dolog, és itt a szavazási listán látható is, hogy vannak azért ebben nézeteltérések, egy elvi kérdés, olyan szabályokról beszélünk, amelyek 2013-ban léptek életbe, 2014-es kifizetése kapcsolódnak hozzá. Ez azt jelenti, hogy minden olyan javaslat, amely szerint 150 ezerre csökkenne a plafon az 500 ezerre, és mindenkit érintenének ezek a csökkenések, valamint amelyek a bolgár, román és horvát kivételre, annak megszüntetésére vonatkoznak, olyan lehetőségek, amelyek szerintem jogilag nem biztos, hogy megvalósíthatók, és másodszorban emlékeztetném a kollégákat arra is, hogy ezen három ország esetében a kivétel meghatározása arra vezethető vissza, hogy a közvetlen kifizetések esetében ők nem érték el a maximum értéket. Tehát ennek valójában nincs értelme, és úgy gondolom nem is lenne tanácsos ebben az esetben, hogy ezek az országok kevesebbet kapnak, és Bulgária és Románia 2016-ban kapja csak a maximumot a közvetlen kifizetésekből. Ebben az esetben tehát nem lenne ennek az eljárásnak sok értelme. Tehát a kivétel indokoltsága vagy indoka az, hogy egy phasing out megközelítést követünk. Tehát úgy gondolom, hogy nem lenne értelme tovább büntetni őket. Köszönöm. Yeah. Köszönöm, Monika. Mon Monika Holmeier. Nos, miután csak egyszer beszéltünk erről a témáról, szeretném még egyszer elmondani, hogy egy kicsit azért csodálkozom, hogy az Európai Bizottság a több éves pénzügyi kereten belül próbál meg megvitatni valami olyasmit, amiről tulajdonképpen most nem is dönthetünk megelőzőleg, megelőző jelleggel, hiszen a több éves pénzügyi keret még nem született meg. Kálfin kolléga jogi értékelésével kapcsolatosan most nem tudom, hogy jogilag mennyire ö, megalapozottak ezek a kivételek, de hogyha vannak ezzel kapcsolatosan aggályok, akkor azt úgyis még meg kell vitatnunk majd. Továbbra is problematikusnak tartom azonban, hogy a bizottság olyan javaslatot tesz, ahol egyértelműen különböző nemzeti érdekeket játszak ki egymás ellen. Hát ezek olyan javaslatok, amelyekről szívesen lemondhatunk, azt hiszem, hiszen végeredményben arról lesz szó, hogy ki kap mit, és kinek kell ezt megfizetnie. A válságmechanizmusok esetében általában mindenki egyformán fizet, és nem arról van szó, hogy van, aki fizet, és van, aki pénzt kap. Tehát, hogyha ilyen mechanizmusokkal kezdünk működni hosszú távon, akkor itt a parlamentben is egy tagállamok közötti vita bontakozik ki, hiszen az önök frakciójában, a mi frakciónkban, más frakciónkban is az egyes kormányok majd telefonon felhívják az adott képviselőt, és azt mondják, hogy hát szavazzátok meg ezt, mert különben Németországnak adott esetben fizetnie kell, be kell fizetnie a kasszába, mások a kasszából pénzt kapnak. Hát az ilyen mechanizmusok nem kívánatosak, hiszen a válságok esetében mindig azt mondtuk eddig, hogy mindenki közösen öm, járul hozzá a költségekhez, öm, nagyságának, súlyának megfelelően. Hát a bizottság ezen javaslata megoszt bennünket, úgyhogy hát, tett már jobb javaslatokat is a bizottság, azt kell, hogy mondja. Tong. Köszönöm, Ártong úr. Csak egy technikai kérdés, nincs itt a mm, szavazókártyám, csak a készfajtartással tudok majd szavazni. Hát rendben. Van ilyen, azt hiszem mindenkivel előfordult már. Akkor most kezdjük a szavazást. Nagy A kompromisszum mellette. Ellene. Egy valaki. El, ö, tartózkodók nem, elfogadva. Akkor ezzel lefettük az egyes módosítást. Tehát a 13-as következik. Lion és Paulson urak két részben első rész ő mellette ellene aha akkor ezt leellenőrizzük elektronikusan. Hát rendben, akkor megnyitom a szavazást. 27-en tették be a kártyájukat. 17-en már, vagy 27-en már szavaztak is? Nagyszerű. Akkor lezárom a szavazást. 12 mellette 11 ellene. Hartong úr, mellette vagy ellene, vagy tartózkodó? Tehát 12-12 elutasítva. első rész, hogyha ö, megbukott, akkor a másodiknak van-e értelme, vagy nincs? Igen. Akkor második részről szavazunk. Mellette, ellene, senki, tartózkodók, a második rész tehát elfogadva. A 12-es nem váltok a fogyottá, Illetve az első része igen. Az első része mégiscsak okafogyott. La deuxième partie aussi. Donc on considère que les deux parties, elles sont différentes. Tehát két különböző részről van szó. titkárság azt mondja nekem, hogy a 12-es első része a 11-es első részéhez kapcsolódik. Hogyha azt elutasítottuk, tehát akkor nincs miről szavazni a 12-es első része kapcsán. Viszont a második részről szavazunk, ha jól értelmezem. Vagy azt is lefettük már? Nos, akkor pont fordítva van, mint ahogy én értettem. Tehát akkor mégis az első részről kell szavaznunk, a 12-es első részéről pont azért, mert a 11-es első részét elutasítottuk. Tehát a jelentéstevő támogatja ezt. Ki szavaz mellette, 12-es első része mellett. Ellene. Azt hiszem, hogy ez akkor ugyanaz a szavazati arány, mint az előbb. Tehát akkor ezt leellenőrizzük, Megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazzanak, szavazzanak, lezárom a szavazást. 14-10 ellenében. Ártong úr tartózkodik, tehát 14-11 ellenében három tartózkodóval első részt elfogadtuk tehát. Második rész. Ezt akkor nem kell megszavaztatni, mert ezt lefedi az előző szavazás eredménye. Kettes módosítást visszavonták, nagyszerű. 14-es, 15-ös, 16-os, ezt az nagy A kompromisszum lefedi, tehát következik a jelentéstevő szóbeli módosítása, hármas számú módosítás. A szöveg egyébként rajta van a szavazólistán mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatost visszavonták. George Lyon nyolcasa. Ez támogatja a jelentéstevő mellette. Ellene. Vannak megosztottságok a különböző frakciókon belül, úgyhogy megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 14-10 ellenében Ártong úr tartózkodik, Korán Freund ellene van, tehát akkor 14-11 ellenében. 12 ellenében. És három ö, tartózkodással elfogadtuk. Hetes oka fogyott, egyes szintén okafogyott, 9-est lefedi a kompromisszum, 10-est lefedi a kompromisszum, végső elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégyen mellette szavaztak, Atom úr nem. 25-en mellette, egy valaki ellene, négy tartózkodás. Ez az eredmény. Köszönjük szépen, szépen, és a jelentéstevőnek gratulálunk távollétében. Nincsen több szavazás, mert nincsen több napi rendi pont, mármint hogy a szavazások között. Úgyhogy akkor a 18-as napi rendi ponttal folytatjuk. Kérem egy picit csendesebben. Tehát 18-as napi rendi pontra térünk át, és azt szeretném kérni, hogy Mónika Holmeyer, aki George Lyon-t képviseli ebben a témában, mondja el, hogy hogyan is áll a Joint Working Group, tehát a Költségvetési Bizottság közös munkacsoportjában folyó munka. <laughs> weil George da ist, aber es gibt diesmal gar nicht so. Csak azért nevetek, mert George itt van, de nincs is olyan sok mondandóm, mert tegnap viszonylag rövid találkozót tartottunk. Mindhárman különösen felhívtuk a figyelmet arra tegnap, hogy a közös munkacsoport jegyzőkönyvében nem szerepelhet az a benyomás, hogy mi már döntésre jutottunk. Sokkal inkább javaslatokat fogalmazunk meg, amelyeket elemzünk. Mindenképpen el kell kerülni, hogy az a benyomás jöjjön létre, hogy a munkacsoport döntéseket hoz. Fontos elemezni a különböző javaslatokat, így az, a Gazdaság és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott együttműködés a fordítás területén és más területeken. Megkezdődtek az első megbeszélések is ezen a téren, hiszen ebben a két bizottságban, ezt elmondhatom, a parlamenti költségvetés jelentéstevőjeként sajnálatos módon fél évig mi itt a parlamentben vitáztunk ugyanerről az együttműködésről, de maguk az említett bizottságok nem foglalkoztak a kérdéssel. Tehát gyakorlatilag meglepte őket most ez a téma, mert úgymond nem tájékoztatták őket kellően, így tehát ők most egyenlőre meg vannak lepődve, foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és majd megvitatják velünk. A második dolog a paperless parlament, tehát a papír, felhasznált papír mennyiség csökkentésének kérdése. Ide tartozik az e-committee, vagyis az elektronikus szakbizottság ötlet, mennyire lehet helyettesíteni ezzel a különböző papírformában kinyomtatott dokumentumokat. Az látható itt, hogy a egyes kollégák jobban élnek az információs technológiatta lehetőségekkel, mások kevésbé. Azokat a kollégákat, akik még főleg papír alapú dokumentumokra támaszkodnak, nem kényszeríthetjük, hogy csak digitális dokumentumokkal dolgozzanak, de vannak további lehetőségek a papír mennyiség csökkentésére, az ülések jegyzőkönyvét például immáron csak elektronikusan használnak, sok szakbizottság már most is így jár el, mi is, és őszintén szólva én ezt nagyon kívánatosnak tartanám, jó ötletnek tartom, hogy a jegyzőkönyveket elektronikusan kapjuk meg, és ne, kell, ne kapjuk meg minden egyes ülésen őket papír formában. Emellett az írásban, illetve papír alapon kinyomtatott dokumentumok ról fogunk beszélni a következő ülés alkalmával, sok esetben ezeket egyszerűen eldobtuk. Az új ötlet szerint most ezeket összegyűjtenénk, és újra hasznosítanánk, hogy ne kelljen mindent még egyszer kinyomtatni, tehát elkerülhető legyen az, hogy duplán nyomtatjuk ki ugyanazon dokumentumokat. És ugye az alternatíva a kinyomtatott dokumentumokhoz, mint mondtam, az e-committee, ezt megpróbálnánk kibővíteni a lehető legtöbb kollégára, és az asszisztensek és kollégák támogatását is javítani kellene ezen komité alkalmazásában. Én magam is részt vettem ebben a projektben. Őszintén szólva fél órás magyarázatot kaptam, fél órás bevezetőt, és aztán a továbbiakban magam, a magam tudására kellett támaszkodnom, saját kútfőből kellett boldogulnom. A sok kolléga esetében ez a félórás bevezető nem elég. Tehát meg kell tanálni a lehetőségét annak, hogy támogassuk a munkatársakat és asszisztenseket abban, hogy használják az e committee ha szeretnék, és ehhez megfelelő támogatást kell nyújtani számukra. És lesz egy értékelő is az e-meeting témában, valamint az olyan mobileszközök alkalmazása témában, mint amilyenek a tablet számítógépek. Hogyha ezt a négy intézkedést egybe fogjuk, akkor összességében 11 millió nyomtatott papír lapot takaríthatnánk meg a választások után, ha ezt az négy intézkedést bevezetjük. Hát ez azért elég nagy mennyiség, érdemes ezen elgondolkodni. Hogyha egy teljes évre számítjuk a kiadásokat, akkor körülbelül bő 600 ezer eurót is megtakaríthatnánk ezzel. Tegnap erről vitáztunk, tehát kértük a főtitkár urat, hogy erre vonatkozóan megfelelő elemzéseket készítsen, és aztán a legközelebbi alkalommal számol majd be nekünk a szakbizottságban folytatott megbeszélésekről és ezen elemzésekről. Máskülönben semmi újdonság. Köszönöm szépen, Mónika hogy összefoglaltad, hogy hogyan is áll a munka, a munkacsoport munkája. Ez nagyon fontos, hogy mind a két oldalról elégedettek legyünk. Egy kér... Nincsen kérdés Monikához, annál jobb, akkor köszönöm szépen. 11-es napi rendi pont. Ezt elhalasztottuk. Egy utolsó napi rendi pontunk marad még az any other business az egyéb kérdések alatt. Arról van szó, hogy Szíriának humanitárius segítségnyújtást kívánunk adni, tudjuk, hogy ott milyen polgárháború folyik. Megkeresett engem a külügyi szakbizottság elnöke egy tervezettel, amelyet most éppen kiosztottunk, és szeretné, hogyha ő a ECON szakbizottság és jó magam a büdzsé szakbizottság részéről aláírnánk, annak érdekében, hogy emeljük a humanitárius segítségnyújtás összegét Szíria számára, hiszen ott háború sújtja az embereket, a lakosságot, és egyre rosszabb a helyzet. Azt is tudni kell, hogy az európai országok akár uniós vagy bilaterális szinten nézzük őket, a legnagyobb segítségnyújtók a régióban 600 milliós összegről, ebből 200 millió az ECHO programon belül jön, vagy ebből származik, és még 400 millió, további 400 millió különböző tagállami segítségnyújtásokból származik. Szíria egyébként részese a szomszédságpolitikai programunknak, de Sajnos nem tudtuk véglegesíteni ennek az elvnek az alkalmazását, éppen ezért ezekből a költségvetési sorokból nem tudunk átutalni. Szíriának sem ennyit. 2011-ben az Európai Bizottság 10 millió eurós különleges segítségnyújtást adott a szíriai és palesztin menekültek számára, akiket a válság érintett, és 2012. júniusában, tehát majdnem egy évvel ezelőtt, még további 23 milliót szabadított fel a bizottság a szíriai menekültek számára Libanonban és Jordániában. Ezen kívül a segítségnyújtás, amely a, a sürgősségi segítségnyújtási eszköz amely a több éves, seg, több éves kereten kívül lévő eszköz minden évben a korábban fel nem használt összegek mértékéig tölthető fel. Most ez jelenleg 115 millió eurót tesz fel, ki kötelezettségvállalásokban, és 45 milliót kifizetésekben ezért a mi AFET szakbizottságunk úgy értékeli a helyzetet, hogy ennek egy részét, tehát a tartalék egy részét irányozzuk át Szíria számára, hogy segítsék az, segítsük azokat az embereket, akiket a polgárháború sújt Szíriában. Ebben a levélben tehát azt a javaslatot olvashatjuk, hogy az összes Európai Uniós tagállamot szólítsuk fel arra, hogy segítsék ezeket a közösségeket, lakosságot. Éppen ezért a levél társ aláírója leszek. Nos, hát ugye itt mindig az a probléma, hogy a Költségvetési Szakbizottság részéről nem tartozik a szoros tevékenységünkbe az, hogy további költségvetési növekedéseket szavazzunk meg, de a másik oldalról tudjuk azt, hogy milyen büdzsé lehetőségek vannak. Még kollégáink úgy gondolják, hogy ez egy nagyon nagy prioritást élvező téma, és azt kellene eldöntenünk, hogy akkor ebben részt kívánunk-e venni, vagy sem. tehát a döntés az abban nyilvánul meg, hogy vagy a levél az AFET és a másik társbizottság részéről kerül majd megfogalmazásra, vagy pedig mi is alá fogjuk írni, és ezt elküldjük Eston asszonynak, illetve a soros elnökségnek, az ír elnökségnek. Köszönöm, elnök úr, tökéletesen összefoglalta a helyzetet. Én a Fejlesztési Bizottság koordinátora vagyok, és ez a téma rendkívül módon érint engem. A, ezzel megbízott illetékes biztos nagyon jó munkát végzett, pedig kevés az eszközünk. Emlékeztetett arra, hogy az EU az első helyen áll szponzorként, a bizottság pedig rendkívül nagy erőfeszítéseket tesz, ehhez még hozzá kell venni a tagállami erőfeszítéseket, ahogy ön is mondta. Nem szabad most azzal foglalkozni túlságosan, hogy kiadásokat ösztönzünk. Nem, ez egy kötelezettségvállalás. Még 2005-ben történt, amikor az európai fejlesztési konszenzus kialakult, az EU, a tagállamok együtt kötelezettséget vállaltak arra, hogy 0,7% csökkentik a az állami fejlesztési segítségeket 2015-ig, beleértve a humanitárius segítséget. Ez olyan jellegű segítség, mint a fejlesztési segítség. Ez kötelezettség, és ez a kötelezettség, amelyre utálok, ennek a 28 fél eleget kell, hogy tegyen ennek a kötelezettség vállalásnak, Nekem is volt már alkalmam arra, hogy humanitárius fellépés miniszter legyek az országomban, de amikor az EU-nak nincs eszköze, akkor felteszem a kérdést, hogy hogyan tudok én hasznos lenni, hogyan lehet ezt a helyzetet jól kezelni, hiszen ezek a helyzetek nehezen irányozhatók elő. Itt a az államok segítségére és jó akaratára tudunk hagyatkozni önnek alá kell írnia ezt a levelet, a bizottság számára szóló levelet, és ez még súlyosabb lesz, még nagyobb súlya lesz ennek a levélnek, hogyha ön ezt aláírja, plusz az ír elnökség, és ezt megkapja. Úgyhogy ez nem szabad, hogy egy üres vállalás legyen, hanem a bizottságnak eleget kell tennie a vállalt kötelezettségnek az EU nevében. A vita a többéves pénzügyi keretről elindult, és a tagállamok csökkentették kötelezettségvállásukat azzal szemben, amit a bizottság kért. Van Rompuy úr elmondta, hogy amit az EU nevében nem költenek el, vagy nem tudnak elkölteni, azt a tagállamok kiegészíthették. A tagállamok tudják, hogy mit kell tenni, és mi az, amire már elkötelezték magukat a tagállami politikai felelősök. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. Volna egy kérdésem, tudjuk-e már, hogy ezt a segítséget csak a szíriaiak, a Szíriában élők kapják, vagy a Jordániában élő szíriaiak és a Libanonban jelenleg tartózkodó szíriaiak is? L'ensemble, bien entendu. Mindenki, természetesen mindannyian. Arról van szó, hogy azt a lakosságot kell segíteni, amelyik a háború hatását tól szenved Szíriában, vagy a szomszédos országokban ez eddig is így volt, és sajnos még bizonyos ideig ez a helyzet fennáll. Nincs több megjegyzés, akkor szerintem az egyetértés igen széles körű, úgy érzi mindenki, hogy aktuális ezen lépés megtétele, és a Költségvetési Bizottság aláírásommal részt vesz az AFET kezdeményezésével, amelyet az EKON bizottság is támogat. Így alá fogom írni a levelet, amelyet Nunán miniszternek küldünk. Kedves kollégák, befejeztük, kimerítettük a napi rendet. A következő ülésünk május 29-én lesz, 11.30-tól 13.30-ig. Köszönöm a megjelenést.